Ezio Pedilo úr is megérkezzen a jogi szolgálat részéről, úgyhogy még várunk néhány percet. commissario Seppellillo. Ok. We're getting started. Rendben, akkor kezdjük. Elkezdjük az ülést. Először is elfogadjuk a napi rendtervezetet. Senki sem javasolt azt, hogy változtassunk a napi renden. Éppen ezért, ha senkinek nincs most sem ellenvetése, akkor a napirendet elfogadjuk, és áttérünk az első napirendi pontra, ami az Európai Védelmi Határozatra vonatkozó pont. Ez egy közös bizottsági ülés, amelyen a LIBE és a Nőjogi Bizottság vesz részt a Nőjogi és egy Esélyegyenlőségi Bizottság. És az a célunk, hogy ezt a kezdeményezést, ezt a tanácstól érkezett kezdeményezést vitassuk meg. Konkrétan 12 tagállam jóváhagyott egy kezdeményezést, egy irányelvtervezetet, amelynek tárgya az Európai Védelmi Határozat. Kiinduló pontunk az a feltételezés, hogy az áldozatok védelme a büntetőjogi szakpolitika egy alapvető eleme az Európai Unió összes tagállamában. És ennek a kezdeményezésnek a célja pontosan az, hogy életbe léptessük a megfelelő mechanizmusokat annak érdekében, hogy védelmet nyújtsunk a nemekkel kapcsolatos erőszak áldozatainak, illetve olyan személyeknek, akik testi integritása veszélybe kerül, szexuális integritása, illetve természetesen élete. bármely tagállamról is legyen szó, bármely tagállamban tartózkodjon az illető. Az áldozatok védelme tehát egy abszolút prioritást élvez. Az Európai Unióban a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területén ez egy abszolút prioritás, és ez így fogalmazódott meg a Stockholmi programban is. és ezt tartalmazza az a cselekvési terv is, amely alapján a stokholmi programot kidolgozzuk. Éppen ezért ez az irányelv tervezet arra törekszik, hogy életbe léptesse a szükséges intézkedéseket, amelyek által védelmet lehet nyújtani abban a tagállamban is, amelyben meghozzák ezt a védelmi határozatot, illetve bármely egyéb tagállamban, amelyben a nemekkel kapcsolatos erőszak áldozata úgy dönt, hogy ott tartózkodik. Noha a politikai cél ennél a kezdeményezésnél széleskörű konszenzust élvez, Az Európai Unió intézményei, illetve az összes tagállam egyetért ebben. Ennek ellenére megfogalmaztak jogi aggályokat a jogalappal kapcsolatban, amelyet ennél a kezdeményezésnél kiválasztottunk. Konkrétan az Európai Bizottság megkérdőjelezte a jogalapot, a kiválasztott jogalapot, az illetékes eh, biztos Vivian Reding. Ennek következtében pedig mivel nagyon nehéz a különböző egymással versengő jogi megközelítéseket összeegyeztetni. Egyfelől az Európai Bizottság, másfelől pedig a tanács, valamint a koordinátorok, a LIBE és a Nőjogi Bizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy egy jogi szakvéleményt kérnek az Európai Parlament jogi szolgálatától. Ezt a véleményt kellő időben kérvényeztük, és azt kértük, hogy amennyiben lehetséges, a közös bizottsági ülést megelőzően június 22-e előtt ez a szakvélemény álljon rendelkezésre. Ugyanis úgy tervezzük, hogy akkor kerül majd sor az irányadó szavazásra. Így tehát az eljárási szabályzat 51-es szabályának értelmében ezt a közös bizottsági ülést a Nőjogi Bizottság elnöke, Éva Britt Svensson is társelnökként vezeti. Jó magam pedig szintén meg fogom hallgatni a jogi véleményt, amelyet a jogi szolgálat igazgatója készített el, Ezio Perillo úr. Meg is adnám akkor neki a szót, hogy ismertesse ezt a véleményt. Hogyha Svensson asszony társadalműként egyetért velem, tehát akkor mindenek előtt meghallgatjuk Perillo urat, azt követően pedig Megadnám a szót a jelentéstervezet két társ előadójának, Romero López asszonynak, a Libeszak Bizottság részéről és a Nőjogi Bizottság részéről, Jiménez Becerril asszonynak. Mindenek előtt azonban Perilo úr a szó. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlöm a bizottság valamennyi tagját Ön felvázolta az imént a politikai prioritásokat ezzel a nagyon fontos irányelvel kapcsolatban. Remélem, én is ugyanezt remélem megtenni, azaz röviden felvázolni azokat a jogi irányokat és feltételeket, amelyeknek kísérniük kell ezt az irányelvet. Ahogy ön is említette, a jogi szolgálat megkeresést kapott, azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a 82-es cikk 1-es bekezdés D pontja a Lisszaboni szerződésnek az a megfelelő jogalap e, ahhoz, hogy az irányelv elfogadásra kerüljön. Tehát az európai védelemmel kapcsolatos rendel. Amint említette, június 22-re kérték a jogi véleményt, időközben az események egy kicsit felgyorsultak, vagy azt is mondhatnám, hogy egyértelműen felgyorsultak különböző okok miatt. Megpróbálok csak a válasznak a lényegére koncentrálni de majd az írásos választ megkapják a lehető legrövidebb időn belül, és ez lesz a mérvadó. Éppen ezért nem tudtam a tolmácsoknak sem átadni a hozzászólásomnak a szövegét, és ezért elnézést is kérek de a szerződésnek azon cikkeit, amelyekről szó van, azokat mégiscsak kimásoltattam. Remélem, hogy ezzel megkönnyítem a feladatot. Az európai kontextuson belül, ahogy elnök úr is elmondta, ez egy teljesen új intézkedés, sőt azt is mondanám, hogy innovatív jellegű az el, a biztonság és igazságszolgáltatás térségen belül. Éppen ezért azok a kérdések, amelyek új és innovatív intézkedéseket igényelnek, kényes kérdések, és Nyilvánvaló, hogy nem az önök szolgájának a, nál van az igazság kulcsa. Mindazonáltal megpróbálunk olyan, megpróbálunk objektív elemekre támaszkodni. Anélkül, hogy belemennék a különböző technikai részletekbe, illetve mindazon technikai részletekben, amit ez az irányelv jelent. Az európai védelmi rend, mint a neve is mondja, védelemre összpontosít, védelemmel foglalkozik. Egy olyan ö, személy értelmében, aki ellen a aki ellen fennáll az erőszak veszélye és itt most pontosítanék, nincsen arra szükség, hogy effektív elkövessenek ellene erőszakot, hanem csak ennek a kockázata, vagy az agresszió szexuális, vagy más pszichológiai, erkölcsi erőszak veszélye álljon fenn. Tehát ez egy védelmi intézkedés egy olyan személyen szemben, akit egy más személy veszélyeztet, egy olyan személy, akit veszélyesnek ö, tekintenek a ö, magatartása, agresszív ö, magatartása következtében, vagy ö, szexuális magatartása következtében. Tehát ez egy védelmi intézkedés egy olyan személyre, aki veszélyben van, egy másik személytől, aki még lehet, hogy korábban nem is került elítélésre, de esetleg eljárás indulhat ellene. Ez nagyon fontos kérdés, mint ahogy majd a továbbiakban látni fogjuk, a, nek a ö, védelmi rendnek a minősítése szempontjából, illetve a jogi támpontok szempontjából. Ez az európai védelem lényege, hogy egy olyan védelmi intézkedésről van szó, amely ráépül vagy kapcsolódik a nemzeti védelemre. Tehát szükség van arra, hogy először is meglegyen a nemzeti védelem, mint alapkő, és erre épül rá az európai védelmére, illetve amit ugyanaz a hatóság ad ki, vagy ezt kérheti egy más nemzeti hatóság. Tehát a az európai védelmi határozat kapcsán egy személy, mondjuk egy nő, aki már egy nemzeti védelemben részesül a saját hazájában, a saját tagállamában, amennyiben úgy dönt, hogy egy más tagállamba megy hosszabb, rövidebb időszakra, és ott fog élni, ugyanettől a nemzeti hatóságtól saját tagállamában, ahol meghozták a nemzeti határozatot, kérheti, hogy ne valami új határozatot hozzanak, hanem hogy a nemzeti, eredeti nemzeti védelmet terjesszék ki abbanra az államra is, ahol ő a továbbiakban élni kíván, vagy egy hosszabb időszakot tölteni. Tehát ez a ö, filozófiája ennek az állandó védelmi határozatnak azáltal, hogy európai ez a határozat, ezzel egy nemzeti intézkedést, amelyet már meghoztak és elrendeltek, azt lehet kiterjeszteni. Aztán az irányelv rögzíti az úgynevezett minimál feltételeket, és arra is azzal is rendelkezik, hogy a veszélyes személlyel egy kontradiktorikus eljárásban ö, hozzák meg ezt az intézkedést. Tehát azon személy ellen, aki a veszélyt jelenti. Tehát nagyon röviden ez a ö, így néznek ki az európai védelmi határozat, ami mindenképpen ismétlem, egy személy, egy konkrét személy védelmére irányul, nem pedig bűnmegelőzésre. És ami pedig az irányelv jogalapját illeti. Ezzel kapcsolatban azt is mondhatnám, hogy két iskola van, vagy két elméleti áramvonal. Van az egyik, amelyik úgy tartja, hogy a 82-es cikk a bűnügyi együttműködés nem a megfelelő jogalap. Miért? Azért, mert az európai határozatot nemzeti joghatóságok, polgári joghatóságok vagy adminisztratív bíróságok, sőt olyan hatóságok is hozhatják, amelyek nem is részei az igazságszolgáltatásnak, tehát túlnyúlik a büntető jog területén, amire hivatkozik a 82-es cikk. Abban az esetben, hogyha európai védelmi határozatot akarunk létrehozni, akkor korlátozni kellene ezt a határozatot azon esetekre, ahol már egy kihágás vagy bűncselekmény történt, és ítélet is született büntetőbíróságon, és a nemzeti hatóságok adott esetben egy másik irány cikk cikkeit, a, nyol a szerződés 81-es cikkeire épülnének, amelyik pedig a polgári ügyekben történő igazságügyi együttműködéssel foglalkozik. Ez azért van, mert egy intézkedés nem tartozhat egy időben a büntetőjog és a polgári jog hatáskörébe is. Tehát miután az elnök úr említette, itt két iskola van, a, a, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy kell, hogy legyen egy büntet, büntető jogba tartozó jogszabálysértés, és hogyha még ehhez hozzá akarunk tenni polgári jogi elemeket is, akkor egy másik határozatra van szükség, amelyik nem más, mint a 81-es cikkely. A második iskola az viszont úgy gondolja, hogy a 82-es cikkely ennek a kis D pontja a megfelelő jogalap, a büntetőjogi együttműködés megkönnyítése. Miért? Azért, mert a, szerződ, a Lisszaboni szerződés értelmében a büntetőjog az egy autonóm fogalom, tehát nem felel meg az egyes tagállamok ilyen fogalmának. Tehát azáltal, hogy a büntető jog fogalma önálló, autonóm fogalom, ezért ez a jogalap felhasználható arra, hogy európai védelmi határozatot hozzanak létre, akár polgári hatos, joghatóságok is. Ehhez még hozzá kellene tenni a kettes cikk kis D pontjához az A kis A pontot is, amelyik az arról szól, hogy kölcsönösen elismerik a tagállamok a büntető jogi ítéleteket. Tehát itten két jogalapja van ugyanannak a cikkeinek, a 82-es cikk 1-es pont A és D pontja. Tehát nagyon röviden így néz ki ez a ö, kis jogvita, amivel ma ö, délelőtt foglalkozunk. A parlament ö, jogi szolgálata nem osztja az első ö, véleményt, csak abban, csak részben a másodikat, tehát a második iskolához ö, tartozunk, mondhatjuk így. Úgy gondolom ugyanis, hogy a jelenlegi irányelv javaslat az európai védelmi határozatról megtalálja a jogalapját nem csak a 82-es cikk 1 pont kis D pontjában, ez az, ami a tervezetben szerepel, és amit a tanács jogszolgálata, jogi szolgálata is támogat, hanem a hármas cikkére is kell építenie az uniós szerződésnek, és miután Valamennyien ismerik a 82-es cikket, ezzel szemben emlékeztetnék a, az uniós szerződés hármas cikkére, amelyik azt mondja, hogy az unió az állampolgárainak szabadság, biztonság, igazságszolgáltatási tességet kínál belső határok nélkül, amelyen belül biztosítja a személyek szabad mozgását, megfelelő intézkedésekkel alátámasztva határőrizet, meredékjog, egyebek, csak úgy, mint a bűnözés megelőzés és az ezen jelenségek ellenő való küzdelem. Tehát ez a hármas cikk, amely újdonságot jelent, amit a Lisszaboni szerződés vezetett be, és amit úgy a korábbi kettes cikke, a korábbi uniós szerződés kettes cikke fedett le, tehát az unió ennek értelmében szabadság terét kínálja megfelelő intézkedésekkel, amelyek megelőzik a bűnüldözést és e jelenség elleni küzdelmet is megvalósítják. Erre visszatérek egy perc múlva, de szeretném elmondani, hogy miért nem osztjuk az első véleményt, és miért csak a második az első iskola, az első tézis véleményünk szerint restriktív az elérendő cél szempontjából, illetve az európai védelmi határozat szempontjából. Ugyanis ez az elmélet akadályozza, korlátozza az alkalmazását, mert csak akkor alkalmazható, hogyha már ítélete született egy jogsértésben. Ezt a vitát már lefolytatták az egyes szakbizottságokban, és tudják, hogy itt a cél az, és az elnök úr is mondta, hogy azt a szemét védjük, aki, akivel szemben fennáll a kockázat. Tehát, ha korlátoznánk a védelmi határozat kiadását arra, hogy csak akkor adhatunk ilyen, hogyha már ö, sérelmet szenvedett a az érintett személy, akkor ezzel nem könnyítenénk meg az életét és a mozgását az európai térségben. Tehát ez a tézis a mi véleményünk szerint azt jelenteni, hogy az európai ö, határozat ö, védelmet kínál, tehát me, igyekszik megelőzni a ö, bűncselekményt. Vagy tehát nem csak arról van szó, tehát hogy védelmet kapjon még mielőtt támadás szenved. A második tézis, a második vélemény, a tanács jogi szolgálatának véleménye, amely pontosítja, hogy a 82-es cikk 1-es pontjának D pontja a jogalap, ott hivatkozik viszont a kölcsönös ítélet elismerésére. És figyelmen kívül hagyja azt, hogy az európai határozat európai kíván lenni, tehát itten nincsen szükség arra, hogy a nemzeti intézkedést elismerje egy másik joghatóság, ők akkor a klasszikus kölcsönös elismerési körben mozgunk, hogy egy tagállam kiadott egy, hozott egy ítéletet, amit egy másik tagállamnak el kell ismernie. Ez nem így megy, ez ezen felül helyezkedik, azt mondja, hogy tulajdonképpen egy átjárhatóságot kínálok, ami meghosszabbítja a nemzeti intézkedést de hát ha itten megtartjuk a kölcsönös elismerést, ez véleményünk szerint visszalépést jelentene, és megszüntetni az automatizmust, ami az Európai Védelmi Határozat létének az alapja. Ez egy új intézkedés. Tehát ezzel most szeretnék akkor rátérni arra, hogy mi miért gondoljuk úgy, hogy a 82-es cikk eh, kettes bekezdésében, amelyik megkönnyíti az együttműködést a eh, bírák, vagy a bíróságok, eh, vagy az ennek megfelelő hatóságokkal, miért illeszkedik ez az unió szerződés hármas cikkéhez. Valamennyien tudjuk, hogy az Európai közösség a négy alap szabadság körül bontakozott ki, a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására épült. A 60-as évek végétől tettük hozzá, vagy tették hozzá az úgynevezett ötödik szabadságjogot, ez pedig az ítéletek szabad mozgása, és annak idején volt a brüsszeli egyezmény, ami a ö, polgári és kereskedelmi ügyekben hozott ítéletek kölcsönös elfogadását ö, jelentette. Ezből időközben parlamenti és tanácsi rendelet lett majd pedig a Lisszaboni hatály, szerződés hatályba lépésével van egy hatodik szabadság, azaz, hogy az állampolgárok az európai térségen belül szabadon és biztonságban közlekedhetnek. Ez a hármas cikkben szerepel. Az Európai Unió az állampolgárainak biztosítja, hogy szabadon mozgás, mozoghassanak biztonságban és igazságszolgáltatással támogatva. Ez azt jelenti, hogy megfelelő intézkedések szükségesek ellenőrzési területen, valamint a bűnözés megelőzésében és az elleni harcban. Tehát ezen politikai okok miatt, amiket az elnök úr is említett, az Európai Unió köteles biztosítani a biztonságos és igazságszolgáltatási teret, és ezért gondoljuk úgy, hogy nagyon aggasztó és nagyon fontos a szexuális bűncselekmények, amikor ez családon belül magánszférában történik meg, e jelenséggel szemben, aminek európai jelentősége van, biztosítani kell a védelmet. És itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem megelőzési eszköz ez, hanem arra épül ez, hogy a személy veszélyt jelent az esetleges áldozatra nézve. Tehát, hogyha azt akarjuk biztosítani, hogy egy nő, aki már védelmet érez a saját hazájában, ezt a védelmet ére, élvezhesse egy más területen is azért, mert ő európai állampolgár, akkor lehetővé kell tenni számára, hogy ezt a védelmet e, kiterjesszük egy más tagállam területére is, ahová ez a személy e, elmegy és ott életszerűen tartózkodik. Tehát ez a célja a határozatnak, ezért nem szükséges ezt elismerni, hanem hogyha megvannak a szükséges feltételek, akkor ezt a másik tagállamban egyszerűen végre kell hajtani. Miért? Teljesen lényegtelen, hogy ezek büntető, közigazgatási vagy polgári bíróság, arra az elvet fogadták el, amit a, bírós, az Európai Bíróság is megfogalmazott, a Mutual Trust, a kölcsönös bizalom alapján. Ha egy tagállam igazságügyi hatósága kiadott egy védelmi határozatot, akkor én nekem, másik tagállam hatóságának megbíznom ebben az előző hatóságban, és ugyanezt a védelmet biztosítanom kell ezért javasoljuk a mi írásos véleményünkbe, hogy megerősítjük, hogy ennek az irányelvnek az elfogadásához a jogalap a 82-es cikk egyes es bekezdésének D pontja, valamint az Unió szerződés 3-as cikke. És azzal zárnám, hogy erre persze mondhatják azt, hogy de két különböző szerződésben lévő jogalap van, mert a 82-es az a működési szerződésben szerepel, a hármas, az pedig az uniós szerződésben. Tehát ma, miután hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, a két szerződés egyetlen jogalapnak tekintendő, amelyre az Európai Unió épül következésképpen, miután van egy jogalapunk, amelyik az egyik szerződésben van, és egy másik jogalap, ami egy másik szerződésben, ez nem jelent semmiféle problémát jogi szempontból, illetve az irányelv elfogadása szempontjából. Én ezzel be is fejezem, és állok rendelkezésre egyéb kérdésekre, és köszönöm a figyelmüket. Grazie, Perillo. Köszönöm szépen, Perilla úr. Köszönöm szépen. És azt hiszem, hogy miután meghallgattuk ezt a terjedelmes ismertetőt, a jogi vélemény ismertetését, itt az ideje, hogy meghallgassuk a társelőadókat is, a LIBE és a Nőjogi Szakbizottság részéről. Először tehát megadnám a szót a LIBE bizottság részéről Romero López asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül nagy érdeklődéssel hallgattam az Európai Parlament jogi véleményét, mert ez a kezdeményezés olyan volt, mint egy akadályverseny, egészen addig, amíg eljuthattunk ma ennek a véleménynek az ismertetéséig. Sikerre vettük ezt az akadályt, úgyhogy köszönettel tartozom ezért a parlament titkárságának és a az előadóknak, illetve az asszisztenseknek is, hiszen két szakbizottság vesz részt ebben a munkában. Igaz, ahogyan az elhangzott, hogy a parlament jogi véleménye egy új filozófiának felel meg, amelynek célpontja a bűncselekmények vetésének megelőzése, az áldozat védelme. Éppen ezért itt egy előzetes intézkedésről, egy óvintézkedésről van szó az ítéletek végrehozatala előtt, és pontosan itt jelenik meg egy újdonság is. Úgy is mondhatnánk, hogy első olvasatban szerintem, az én véleményem szerint ennek a kezdeményezésnek az értelmét sokan elhamarkodottnak ítélték meg. Igaz, hogy 1985-ben az Európa Tanács az áldozatok védelmével kapcsolatban már kidolgozott egy anyagot, és az Európai Parlament is foglalkozott ezzel, készült egy kerethatározat, és a kárpotlásokkal is foglalkoztunk már, de a bűncselekmények megelőzésére eddig nem helyeztünk hangsúlyt. Továbbá szeretném kiemelni, hogy nem pusztán a Lisszaboni Szerződés harmadik cikke, ugyanazt a jogi szolgálat is kifejtette, hanem az alapjogi karta, a Lisszaboni Szerződéshez csatolt alapjogi karta nem foglalkoznak az első bekezdésben azzal, hogy a kínzás, illetve a rejtett gyilkosság jó néhány országban az áldozathoz közel álló személy által elkövetett bűncselekmény. Az első cikk, az első bekezdés az erkölcsi integritásról szól egy hatósággal szemben, amelyet a az állam képvisel. Ugyanakkor a magánszférában megjelenő erőszak nem jelenik meg. Éppen ezért a nők kiáltása pontosan azt kéri, hogy a személyes kérdések is megjelenjenek itt ma az Európai Parlamentben. Készek vagyunk arra, hogy ezt is megvitassuk most, és valóságra, valójára váltsuk ezzel a kezdeményezéssel. Ez nem két tagállam kezdeményezése, ez nem a spanyol elnökség kezdeményezése, hanem ez sok ezer nő kezdeményezése, sok ezer áldozat kezdeményezése, nem pusztán nőkről van itt szó. A WAVE civil szervezet körülbelül 2500 olyan nőt tart számon Európában, akiket meggyilkoltak, és ez nem cáfolható szám. És ez szégyenletes, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan milyenek az adatok. Spanyolországban 118 eh, ezer védelmi határozat van hatályban, és évente körülbelül 30-40 ezer védelmi határozatot hozhatnak a hatóságok hogyha ezen számadatokat kivetítjük Európára, akkor akár ezer határozatról is lehet szó. Ezek persze csak körülbelüli számok, amiket nem lehet kivetíteni Európa egészére, de ezzel is foglalkoznunk kell, ezzel is támaszkodnunk kell, mivel nem rendelkezünk kimerítő jellegű adatokkal. Hogy másod, másodlagosan is áldozattá válik az áldozat, hamis reményeket keltenek benne, ez igazából pusztán az előítéleteknek felel meg. és valószínűleg a tudatlanság is nagy szerepet játszik, mert vannak, akik nem értették meg ennek a határozatnak a szövegét. Jó lenne egy hatástanulmányt is elvégezni, mert megállapíthatnánk akkor, hogy hol vannak a hiányosságok, a nehézségek, mert ez a kezdeményezés, ez nem a különböző jogi hagyományokat kívánja vitatni, hanem abbéli kapacitásunkat kívánja növelni, hogy egységesen hozzunk létre jogi eszközöket. És ha akár csak egy áldozat esetében is hatály, hatékony, akkor már megérte. Bármilyen olyan kezdeményezés, amelyet életbe léptettünk, ez bonyolult lesz, komplex, hiszen európai lesz. És számba kell venni azt is, hogy a jogi hagyományok, a jogi rendek Európában eltérőek. Ugyanakkor nem akarjuk azt sem mondani, hogy nem lesz hatékony, hanem rendelkezésre kell bocsátanunk a szükséges eszközöket, hogy ez megoldható legyen. És arra kérnénk fel a bizottságot, hogy a jövőben járuljon hozzá ahhoz, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben közelíthetjük egymáshoz a jogrendeket. Ezzel a szöveggel pedig arra törekszünk, hogy bizonyos pontokat, amelyeket korábban a januári szövegből kitöröltünk, ezeket javítsuk, illetve pontosítsuk az áldozatok helyzetével kapcsolatos pontokat. Ugyanakkor szerintünk az is lényeges, hogy hangsúlyt helyezzünk a megelőzésre, az adatok ismeretére. Éppen ezért ezzel a kérdéssel is kívánunk foglalkozni. Ugyanakkor ez pusztán egy olyan szöveg, amely igazából most kezd kialakulni, azáltal, hogy a különböző frakciók részéről az előadók gazdagítják ezt a szöveget, és ezáltal minden bizonyal jobb lesz ez az anyag, és remélhetőleg eléri a kitűzött célt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Romero asszony. Most pedig kiegészítjük ez a jelentéstervezet megvitatását Meghallgatjuk a másik társelőadót, a Nőjogi Szakbizottság részéről, Jiménez Beszerril asszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a parlament jogi szolgálatának is azt, hogy ilyen gyorsan elkészítette ezt a véleményt. Ezért nagyon hálás vagyok, mert megvilágította ezt a védelmi határozatot, és egyébként osztom a véleményüket, amikor a védelemről van szó, az áldozat védelméről, mert ez mindenek felett kell, hogy álljon. Köszönetet szeretnék mondani Romero asszonynak, a közös kezdeményezés egyik előadójának, a Libe szakbizottság és a Nőjogi szakbizottság titkárságának, illetve a tanácsadóknak, akik részt vettek ebben a, ennek a jelentésnek a kidolgozásában. Én is számos változatot kaptunk a tanácstól, ezek pedig jelentősen változtattak az eredeti szövegen, és ehhez alkalmazkodnunk kellett. Mindezt rekordidő alatt, azért, hogy az irányadó szavazásig júniusban elkészüljünk. Hallhattuk, hogy nem volt igazából ígéretes a kontextus, Tudjuk ugyanis, hogy az Európai Bizottság nyilvánosan is és a munkacsoport üléseken is hangoztatta kételjeit a kezdeményezés jogszerűségével kapcsolatban. Kedden, múlt kedden egy szakértői bizottság megvitatta a legvitásabb pontokat a hatásértékelés keretében, és ott beszéltünk arról, hogy az alkalmazás szempontjából a különböző jogrendek milyen problémákat vetnek fel, hiszen országonként eltérően kezelik ezt a kérdést büntetőjogi, civil, illetve adminisztratív szempontból. A parlament jogi szolgálat erről már beszélt, de szeretném, hogy majd a tanács és a bizottság is tájékoztasson bennünket a részletekről. Tudomásom szerint a tanács és a bizottság is a megoldásokat keresik, azért, hogy valóra válthassuk ezt a közös kezdeményezést, nevezetesen az áldozatok védelmét. A parlament kezében van most az a lehetőség, hogy javítson ezen a kezdeményezésen. Ehhez azonban szükségünk van arra, hogy a jelenlegi helyzetet ténylegesen ismerjük, tudjuk, hogy mely országok támogatják ezt, mely a jogalap, és az alkalmazással kapcsolatban milyen kérdések merülnek fel. A tanács és a bizottság is jó lenne, hogyha minél hamarabb tájékoztatást adnának hogy a tények ismeretében folytathassuk a munkát. Tudom, hogy nehézségek merültek fel, ugyanakkor az első szöveg alapján dolgoztunk, amelyet a tanács készített, és erre vonatkoznak a módosításaink is, hiszen június 4-ig a végleges változat nem készül el, akkor pedig további módosításokat terjesztünk elő. De No, Noha Romero asszony kifejtette, és én is megismételném, hogy nem volt felhőtlen ennek a jelentésnek az alakulása, azért továbbra is úgy gondolom, hogy az áldozatok védelme rendkívül fontos. Megállapíthattuk ugyanis, hogy ők itt az igazából elfelejtettek és éppen ezért szeretném a hangomat kölcsönözni nekik, hogy az érdekeiket képviselhessük. A védelmi határozat elsősorban a nők elleni erőszak áldozatait fogják képviselni, akik Európán belül tartózkodnak. De tisztelt képviselők, úgy gondolom, hogy nagyra törőbbnek kell lennünk, amikor az áldozatok védelméről beszélünk, és mindazon nőkre gondolnunk kell, akik például a kényszerházasság áldozatai, vagy akik az emberkereskedelem, a szervezett bűnözés, vagy a terrorizmus áldozatai. Erre vonatkozik a hatos mm, módosítás. És ugyanígy hangsúlyt kívántam helyezni az áldozat méltóságának védelmére, mert sajnos nagyon jól ismerem az áldozatok világát. Önök is tudják, hogy testvéremet és annak testvérét az ETA gyilkolta meg. Teljesen mindegy tehát, hogy milyen okból lesz valaki áldozat, fontos, hogy a méltóságát mindenképpen védjék, és erre utal a 24-es módosítás. Ugyanis fontosnak tartom a kiskorúak védelmét, nők ugyanis a nem, határokon átnyúló családi konfliktusok áldozataivá válhatnak, ezért fontos, hogy eh, ahogyan azt a 40-es módosítást tükrözi, őket is védelemben részesítsük. És nem pusztán az agressziót elkövető személy vagy egy potenciális eh, agressziót elkövető személy ellen lépjünk fel, hanem aki komoly fenyegetést eh, jelent az áldozatra nézve. Ez a 47-es módosítás tárgya. El kell kerülni azt is, hogy a tagállamok ne ismerjék el a határozatot, és éppen ezért arra törekedtem, hogy a nem elismerés okait a minimálisra szorítsuk. Megoldást kell találnunk az itt jelentkező problémákra, nem szabad azonban fokozni a problémát azáltal, hogy további indokokat nyújtunk arra, hogy valaki ne ismerje el ezt a határozatot. Jogi biztosítékokra van szükség, nem szabad, hogy egy adott ország bírójának önkényére bízzuk azt, hogy valaki elismeri a határozatot vagy sem. Éppen ezért írtuk, el, írtuk azt, hogy nem elismerés esetén tájékoztassák az áldozatot. Ugyanakkor ez a pont, a 9-es cikk szerintem vitás, mert pontosan arra törekszik ez a határozat, hogy az áldozat életét könnyítse meg. És ha egy másik országba költözik, és nem ismerik el a határozatot, akkor megnehezítik ezzel a sorsát. Tehát ez automatikus kell, hogy legyen. A módosításom és az indoklásom is tehát arra törekszik, hogy az áldozatnak ne kelljen újból kezdenie ezt a kálváriát. A statisztikák alapján az derül ki, hogy az áldozatok pusztán 8%-a fordul a bíróságokhoz. Csak abban az esetben lenne szabad elutasítani ezen határozatot, hogyha határidőn kívül nyújtották be és a 12-es bekezdésben azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet tényleges védelmet nyújtani az áldozatnak, a távoltartás intézmény által például. Arra van szükségünk tehát, hogy a gazdasági költségek az áldozatokra nézve ne legyenek mérvadóak, és a kellő országok, az érintett országok kellő forrásokkal rendelkezzenek, hogy a védelmet valóra válthassák, és információt kaphassanak az áldozatok, hogyha országukon kívül találkoznak. Erkölcsi támogatást is kell nyújtanunk, akkor, hogyha az áldozatnak erre szüksége van. Ez a 9-es módosítás tartalma. Azt hiszem, hogy a módosításaim az összes áldozat védelmére kiterjednek, az összes áldozatéra, mert amikor védelemről beszélünk, akkor olyan magatartásokról beszélünk, amelyek még adott esetben nem minősíthetőek bűncselekménynek, de azzá válhatnak. Éppen ezért a fenyegető viselkedésre is kitérek. Mindenképpen a lehető leghatékonyabb védelmet kell biztosítanunk az áldozatoknak. Az indoklásban pedig azt is megfogalmaztuk, hogy hogyan egészítenénk ki egyéb módon a tanácsi javaslatot. Ez ugyanis egy nagyon jó eszköznek a magja, és ez egy jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy fokozzuk az áldozatok védelmét. Ugyanakkor a problémákat az alkalmazással kapcsolatosan meg kell oldanunk, tisztáznunk kell, mert különböző szervezetek, mint a brit Justice szervezet is rámutatott erre. Konszenzus kell kialakítanunk a bizottsággal, vagy például a European Women Lobby, szintén agályt fejezte ki a diszkriminációval kapcsolatosan, arra vonatkozóan, hogy a különböző országok áldozatai között diszkrimináció alakulhat ki. Éppen ezért foglalkoznunk kell ezen kérdésekkel, be kell vonnunk az intézményeket annak érdekében, hogy az áldozatok megtalálják azt a jogi keretet, amelyben a 27 tagállamban megfelelő védelemben részesülhetnek. Fontos, hogy ez gyors legyen és eredményes. És fontos, hogy ne kelljen az áldozatnak jogi eljárásokba bonyolódnia, azért, mert a jogrendek eltérőek országonként. Az áldozatok megérdemlik azt, hogy megoldást találjunk, felelősségteljesen dolgozzunk, és a gyors siker nem szabad, hogy a jövőben kudarcra vezessen. Szeretném meghallgatni kollégáim véleményét, mert ez nagyon hasznos lesz eh, ahhoz, hogy eh, javítsunk ezen az irányelven. Én személy szerint eh, folytatom a munkát azért, hogy az áldozatok védelme, ahogyan azt a Stockholmi programban már kifejtettük, valóra váljon ezen ciklus során és a szabadság és az igazság, a jog érvényesülése fontos, hogy az áldozatok esetében is valóra váljon. Antes de abrir el turno de intervención. Köszönöm eh, szépen. Mielőtt a bizottság szót kapna, azt javaslom, hogy eh, halljuk az elnökséget és, a, és utána a bizottságot. Si por favor podemos hacerlo con brevedad, dado que... Eh, kérem, röviden szóljanak hozzá, mert együttesülésről van szó, és más napi rendi pont is van még ma délelőtt. Tanács, bizottság után a képviselők. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen FEM szakbizottság elnökének, köszönöm szépen, hogy még egyszer itt lehetünk, hogy ezt a kezdeményezést megvitassuk, mint ahogy hallottok. Ez 12 tagállam kezdeményezése, nem spanyol, hanem 12 tagállami. Minden. Mind a 12 tagállam egyhangú támogatásra ról biztosította ezt a kezdeményezést, tökéletes volt a támogatottság. A vita során egyes tagállamok csatlakoztak a javaslathoz. Most már nem 12-en vagyunk, hanem sokkal többen. A június 4-i tanácsülésen igazságügyi tanácsülésen kiderül, hányan vagyunk. Köszönjük szépen a parlament jogi szolgálatának a munkáját meg kezdeményezés kapcsán. Mint elhangzott, ez újító kezdeményezés. Biztonságot kell adni és véget vetni a félelemnek. Azt hiszem, hogy így sikerül is. Azt hiszem világosan látható, hogy ez igen bonyolult kérdés. A fő vonalakat ilyen rövid időn belül megfogalmazni szinte lehetetlen. Köszönöm szépen a parlamentnek, a jogi szolgálatának munkáját, mely kiváló munkát végzett ebben az ügyben. Egyetértünk az érvekkel a jogi alappal kapcsolatban, semmilyen nézeteltérés nincs a tanácssal. A cél, mint ahogy a parlament jogi szolgálat nagyon helyesen mondta, a védelem. A jelentéssel kapcsolatban nagyon szavú leszek, elnök úr a jelentés, a közös jelentés, amelyet bemutatott a két társjelentéstevő, Nos, ezt két szóval jellemezhetném. Rendkívüli és hihetetlen. Ez a jelentés pontosan a jó irányba megy, Ráadásul olyan elemeket tartalmaz, amelyek innovatívak, statisztikáról szól, a statisztika rendkívül fontos, központi elem. Egyelőre Európai Uniós szinten nincsen statisztika, de a jelentés már szól erről, illetve megelőzésről, információs kampányt vett fel. Ez is rendkívül fontos elem, hogyha az EU-ban tényleges védelmet akarunk biztosítani. Valamint egy harmadik elem is van, az áldozatok jellegéről is szól. Az áldozatok mindenek előtt a, azt kérik, hogy méltóságukat vegyük figyelembe. A az áldozatok méltóságáról sok szó esik. Köszönöm szépen a jogi szolgálat munkáját, a két jelentéstevőnek a kiváló munkát, az asszisztenseiknek is kemény munka volt, ezt tudom. Ne, úgy tűnik, hogy a, az eredmény, amelyet itt láthatunk, ö, egyszerűen hihetetlen. Az elnökségünk maradék idejében ezen dolgozni fogunk. Együtt dolgozunk a belga elnökséggel. Elnök bizottság nevében szintén gyorsan, ha szabad kérnem, Altán úr. Tessék! Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentést és a jogi szagát véleményét a az írásos vélemény kell alapul venni. A bizottság mindig is támogatta a kezdeményezés célkitűzéseit, és ez változatlan. A bizottság prioritásnak tekinti az áldozat védelmet, az áldozatok jogai. Reding asszonynak ez prioritása, most éppen végzünk egy hatástanulmányt, hogy hogyan lehet biztosítani az összes tagállamban ezeket a jogokat és érdekeket. 2011-ben szeretnénk valami globálisat bemutatni ezzel kapcsolatban. Ez az elemzés a parlamentet és a tanácsot célozza meg, hogy sikerül megoldást találni mint elhangzott, fontos információt kapni arról, hogy az áldozatok milyen érzelmi támogatást igényelnek például. Azt is említették, hogy múlt héten volt egy szakértői ülés, információt tudunk nyújtani jó lenne információt körbeadni ennek az eredményeiről. A bizottság számára ez is fontos. Megpróbálunk megoldást találni a jogalap ismeretében. Köszönöm. Thank you, Mr. Alton. Köszönöm szépen, Alton úr. Most pedig a képviselők következnek. Kérem, hogy fogják bizonyos időkerethez tartsák magukat, hogy a lehető legtöbb kollégának tudunk szót adni mindkét szakbizottságból, különböző elfoglaltságaik vannak ma délelőtt. Jó lenne koncentrálni a felszállásokra. Kilko úr kezdi. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez a jelentés mérföldkő. És ezek a... Mm, ez egy marker. És ezt fel is kell használni. Röviden szólnék jogászként, olyanként, akinek van tapasztalata a jogban és a családon belüli erőszakban. Szeretném agályomat kifejteni a jogalabbal kapcsolatban, és hogy komplikáció származhat az Európai Védelmi Határozatból. Azt hiszem, hogy komoly dilemma az, hogy különbözőek a jogrendszerek a tagállamokban. A szintén különböző az erőszak jelleg, és ezzel hogyan bánnak, illetve más a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv. Ez nehézségekhez vezet. Azt hiszem fontos felismerni a fő célt, azaz, hogy elítélés legyen, mielőtt határozat születik. Nem lenne jó, hogyha ködös lenne a megközelítés, mert tudjuk, hogy a jogban minden, ami ködös, azok kezébe adják a dolgokat, amiket, akik nem ugyanazt akarják, mint mi. Lehetséges áldozatokra koncentrálnék. Megnéztem a meghatározásokat, mindannyian lehetséges áldozatok vagyunk. Ezt fel kéne használni a nulla tolerancia megközelítésben. Igen, nulla tolerancia kell a nők elleni erőszakban az egész EU-ban de nem szabad mindent egybe mosni. Az összes elméleti szabály sértés, törvénysértés, hanem objektív megközelítés szükséges, de ezt egyben megoldani lehetetlen szerintem. Egyes területeken van megegyezés, például a tízes módosítónál. Azt hiszem nagyon fontos, hogy a tagállamoknak mind a saját jogrendszerét vegyünk figyelembe, és ezeket adaptáljuk az Európai Védelmi Határozathoz. Azt hiszem, hogy a 66-os módosítóval kapcsolatban is fenntartásom van, azt mondja ki, hogy ítélet szükséges, és az EU nem szólhat bele a fogvatartási kérdésekbe. Nagyon fontos, hogy legyen ítélet, akár büntetőítélet, akár polgárügyben született ítélet, ezt kellene pontosítani. Nos, elnök úr, úgy láttam, ez jó előrelépés, de a jogalap szempontjából szerintem ez nem megfelelő és a nyelvezete ködös, ez nem szolgálja a nők érdekét. Ellenkezőleg azt hiszem, hogy meg kellene bizonyosodnunk a felől, hogy az Európai Parlament döntéseit a gyakorlatban végre lehet hajtani. Köszönöm szépen, Natali Grisbeck asszony. Merci. Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon röviden hozzászólni, köszönöm, hogy szót kapok. Természetesen én is köszönetet mondok a jelentéstevőknek és a különböző csapatoknak, akik segítették őket azzal, hogy lét, és így létrejöhetett ez a bonyolult szöveg. Szeretném elmondani, hogy fontos lépést teszünk az EU konkrét építésében, azzal, hogy javítjuk elfogadjuk a szöveget a szavazás előtt. Természetesen mindannyian egyetértünk azzal, hogy ez előrelépés, hogy ez a kezdeményezés hasznos kíváncsian hallgattam az érintetteket. Köszönöm szépen a parlament jogi szolgálatának a pontos megvilágítását a szövegnek. Azért voltam kíváncsi erre, mert a jogalap nagyon bonyolult. Mindannyian tudjuk, a jog nem exakt tudomány, de nagyon szigorú értelmezési szabályoknak kell megfelelni. Két újdonság van itt. Az egyiket rendkívülinek nevezték az előbb. Együttes munkája van itt két bizottságnak, a FAM és a LIBE szakbizottságnak, valamint szintén újdonság a tartalom. A az áldozat védelme, amikor potenciális áldozatról van szó. Ez teljesen új. Ez azt jelenti, hogy az intézkedés kiterjesztik Hogyha ez a szöveg tovább alakul, akkor a szerződés harmadik cikkének teljes mértékben megfelel, és ez az EU lényege. Az a szabad mozgás, biztonságos mozgás és az igazságügy támogatása ez ambíció egyelőre, de szerintem tovább is megy. Közösségi támogatás volt a kiinduló gondolat. Ezt sikerül kiterjeszteni. Ez csodálatos. Két szóval zárnám. Mint mások is, mi is megpróbáljuk kiegészíteni a kollégákkal ezt a szöveget, és természetesnek tartjuk, hogy a gyakorlati megvalósulása ennek a szövegnek nem lesz mindig könnyű. Hát, hogy bonyolult lesz, az biztos. Ezzel a szöveggel egy nagyon jelentős lépést teszünk az EU építésében. Ez a két szakbizottság munkáján messze túlmutat a Lisszaboni szerződés irányában. Köszönöm szépen, Angelili asszony. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. mindig lehet majd módosítani a szöveget, illetve kiemelni egyik vagy másik eh, pontot, hogy a szöveg tovább javuljon, és megfeleljen az áldozatok jogainak és érdekeinek. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani a két társi jelentéstevő asszonynak. Teljesen egyetértek a véleményükkel. és azzal, amit képviselnek a vita során. Nem szeretném elismételni azt, amit teljesen pontosan kifejtettek. Minden esetre számomra fontosnak tűnik, hogy aláhúzom azt a véleményt, mert a jogi szolgálattól kaptunk. Ki kell mondani, hogy mi a hatája. Nos, forradalmi, talán nagy szó ez, de fontos ez a vélemény. Miért? Azért, mert a jogi szolgálat ezt a védelmi határozatot nem egyszerű védelmi intézkedésként ö, kívánja értékelni, még kiegészítő intézkedésként, amelyet elismernek az egyik tagállamot, a másikban nem, vagy másként. A jogi szolgálat szándéka az volt, hogy aláhúzza, ez a védelmi határozat védelemhez való jog és integráns része a személy, az áldozat jogának. Ez a felfogása a védelmi határozatnak megerősíti az áldozat jogát, az illető személy jogát. Ez megerősíti azt a ö, ö, a, az ítélet jogosságát. Nem lehet egyszerűen csak elismerni az ítéletet eme jogalapon. A szerződés D pontja az alap, és ez megerősíti a Lisszaboni szerződés szándékát, hogy a szabadság, biztonság és jog térségét hozzuk létre, ez ö, nagy ö, újdonsága, hiszen egy szerződés van. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek, de a saját parlamenti jogközi szolgálatunknak is, és Peri úrnak, aki szerintem egy nagyon világos tájékoztatót adott. Az világos, hogy a két felfogás, a tanács és a bizottság felfogása mellett a parlamenti felfogás az előremutatóbb, és eh, úgy tűnik, hogy ez a védelmi, európai védelmi határozatnak van értéke, és valóban nagyon fontos lehet az áldozatok számára. Van néhány nagyon rövid kérdésem, és jogi jellegű kérdések, mert úgy tűnik, eh, hogy a jogalap valóban nagyon fontos kérdés, Ön említette a hármas cikkét a szerződésnek, és említette azt a dimenziót, hogy bűnözés megelőzés és bűnözés elleni küzdelem. De ugyanakkor említette azt is, hogy ez nem egy megelőző intézkedés egy bűncselekménynek, hanem egy személyvédelmi intézkedés. Tehát a hármas cikknek melyik az a része, amit ön szerint hivatkozni kell? Aztán a következő, ez az, hogy a védelem, ahol mi határozott, ahol kiadták, az lényegtelen, egy másik országban kell végrehajtani, de ez az, ami nekem azt értem, hogy van arra lehetőség, hogy azonnal végrehajtásra kerülhet, de az összes, mert hogyha az összes eljárást újra le kellene folytatni, az mégiscsak túlzott lenne, mert egy áldozat folya, egész életében áldozat marad, de jó lenne azért ezt pontosabban látni. A másik pedig, hogy az esetleges vagy lehetséges áldozat fogalmának meghatározása szerintem nem okozhat problémát, mert nyilván, hogy csak akkor kérek védelmet, hogyha mondjuk halállal fenyegetnek, és azért fontos, hogy ne kelljen hat hónapot kórházba tölteni azelőtt, hogy egy határozatot kiadjanak. Köszönöm. Köszönöm. Rom... Köszönöm szépen, Roméva úr. Köszönöm. Nagyon röviden. Először is azt hiszem lényeges volna rámutatni arra, hogy mennyire fontos ez a jogi vélemény a parlament részéről, mert ebben nagy lehetőségek rejlenek a további munka szempontjából. Az Európai Uniót nem csak a lehetőségekből kiindulva építjük fel, hanem abból is kiindulva, ami szükséges, ez pedig egyértelműen szükséges, azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetérthetünk. Másodszorban amit eh, szintén fontosnak tartok, hogy eh, mindenki számára egyértelmű, hogy a végrehajtás eh, mennyire összetett, mennyire bonyolult, és az is, hogy egy ilyen jogi eszköz végrehajtása milyen problémákat vet fel, de éppen ezért örülök a társadalmak által elkészített jelentésnek, mert egyértelműen felvázolják annak a formáját, hogy hogyan keressük a rugalmasságot, és ezáltal a megoldást a nehézségekre. Úgy gondolom, hogy jogalkotóként, illetve társjogalkotóként nekünk kell szintén felvállalnunk a bennünket megillető felelősséget. Tisztáznunk kell ugyanis a dolgokat, még mielőtt életbe léptetjük ezt a mechanizmust, és természetesen nem az áldozat esetében várhatjuk el, hogy majd ő oldja meg a problémákat. Ebből is látható, hogy a jelentés, valamint a jogi vélemény is megfelelő irányba haladnak. Vannak még ugye megoldandó kérdések, de mindenképpen jó úton haladunk. Örvendek a szándéknak, illetve a tanács valamint a 12 tagállam meggyőződésének is. A 12 tagállam, akit ugye Spanyolország, amelyeknek Spanyolország áll az élén. Az Európai Bizottság pedig az utóbbi időben láthattuk, hogy rugalmassággal kezeli ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy hiba lett volna, hogyha ezt bírósági úton próbáljuk megoldani, és rendkívül rossz üzenet lett volna a társadalom egésze felé, hogyha intézményközileg próbáljuk tisztázni ezen kérdéseket jogi úton. Az összes intézménynek tehát be kell kapcsolódni ebbe a folyamatba, hosszú út áll még előttünk, de szeretném leszögezni, hogy frakcióm szeretne ebbe az irányba haladni, és jó lenne, hogyha minél hamarabb előttünk lenne egy, egy újabb szöveg. Végezetül pedig a lényegi érv, ami miatt meg kell győződjünk arról, hogy létezik jogalap ahhoz, hogy eljárjunk, ahogyan ezt uh, ugye a jogi szolgálat is uh, megjegyezte, ez a szerződés uh, harmadik cikke. A szerződések egyértelműen meghatározzák az intézmények kötelezettségeit, hogy garantálhassák a biztonságban és szabadságban megvalósuló közlekedést a személyek számára. És ez alapján kell eljárnunk, nem pedig egyéb kérdésekből kiindulva, amelyek ugye bonyolultak, meg kell, hogy oldjuk őket, de pillanatnyilag nem ezek a lényegi pontok. Köszönöm, Roméva úr. Cornelia Ernst. Köszönöm szépen. Először is a jogi szolgálatnak szeretnék köszönetet mondani, amiért ilyen gyorsan felvilágosítást nyújtottak a jogi kiinduló helyzetről. Rendkívül megnyugtató megállapítanom azt, hogy van jogalap, és hogy ez kielégítő. A hármas cikkre való hivatkozást pedig különösen fontosnak tartom, mert ebből is láthatjuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen a szabadság térsége. És amikor veszélybe került személyek egy másik tagállamban a végrehajtási tagállamon kívüli tagállamban nem jogosulnak védelemre, akkor azt hiszem, hogy alig ha beszélhetünk a szabadság térségéről. Márpedig így kell ezt az egészet látnunk prioritást kell, hogy élvezzen a veszélyeztetett személy védelme. Ez az, ami a vezérfonal kell, hogy legyen számunkra, és éppen ezért vagyok hálás a két társelőadónak, akik az árnyék jelentéstevőkkel együtt gyakran tanácstalanul ültek együtt, de nagyon nagy elkötelezettséggel dolgoztak. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy kitartottak a problematika megoldása mellett. Amit pedig szintén nagyon fontosnak tartok, valóban nehéz ez a helyzet. Egyfelől a nemzeti jog tagállamonként eltérő, másfelől pedig egy olyan ügyjel foglalkozunk, amelyet európai szinten, azonos, azonos szinten szeretnénk megoldani. Éppen ezért szükséges, hogy egyértelműen fogalmazzunk, és meghatározzuk, hogy kik minősülnek veszélyeztetett személynek. Őket pontosan fel kell sorolni, hogy aztán hatékony legyen a végrehajtás. És azt is pontosítani kell, hogy milyen bűncselekményekről, illetve milyen fenyegetésről, veszélyeztetésről van szó. Hiszen a lelki erőszak, illetve a zaklatás is ide kell, hogy tartozzon. Ezek is nagyon fontos kérdések. És azt is tisztáznunk kell, hogy kikről van itt szó. A bevándorlókra is gondolnunk kell. És ugyanígy gondolnunk kell a tanúvédelmi programokban résztvevő személyekre. Úgy gondolom, hogy ezen a két ponton némileg pontosabban kell a jogi kérdéseket tisztáznunk. Mi is azt szeretnénk, hogy védelmet biztosítsunk, teljesen független attól, hogy büntetőjogi, administratív vagy polgári jogi hatóságról, joghatóságról van szó, hiszen végeredményben nem ez számít. Jogi szempontból ez számít ugyan, de a veszélyeztetett személy szempontjából nem ez a lényegi kérdés. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy közös megoldást találjunk. Nem szeretném, hogy különböző irányelveket dolgozzunk ki, egyfelől a büntetőjogi aspektusokról, aztán, hogyha polgári jogi joghatóságról van szó, ezt rendkívül bonyolultnak tartom, mert ez a jogokat is szétforgácsolja az áldozatok esetében, már pedig ezt nem tartom jónak. És talán még egy valamit szeretnék megemlíteni, Módosító indítványokat természetesen mi is szeretnénk előterjeszteni. Mi is azt kívánjuk, hogy a veszélyeztetett személyeket minden intézkedésről tájékoztassuk, az olyan intézkedésekről, amelyeket a végrehajtás szerinti tagállamban hoznak meg, de természetesen nem szeretnénk, hogy a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozzuk. Éppen ezért támogatjuk az előadó megítélését, aki arra törekedett, hogy ezt módosítások formájában pontosítsa. Végezetül még egyet, egy mondat a részemről. A védelmi határozat csak akkor lépne életbe, hogyha már sor került a veszélyeztetésre, azt hiszem, hogy nem felel meg a célunknak. Sokkal pontosabban kell az egészet megközelítenünk, szélesebb kontextusba kell helyezzük, a hatályt ki kell bővítenünk. Éppen ezért támogatjuk a tanács megközelítését, és úgy gondoljuk, hogy ebbe az irányba kell haladnunk és javítanunk a tervezeten, remélhetőleg találunk közös megoldást. Köszönöm szépen. Bronsz úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr egyértelmű, hogy az európai határozat csak akkor lehet alkalmazható, hogyha ezt már meghozták, és a második ország bizottságának nem lenne választási lehetősége abban, hogy biztosítja vagy sem, hogyha az eredeti országban már ezt a védelmi határozatot kiadták. Viszont ugyanakkor a definícióval nagyon nehéz a helyzet, mert különböző jogrendek másként értelmezik azt ezeket. A másik dolog, hogy a személy, aki veszélyt jelent, azt is alkal- értesíteni kell arról, hogy ilyen határozat van. Ez kívánatos de természetesen ez azt is jelenti, hogy az elkövető vagy a fenyegető azt is tudja, hogy az új személy hova került legalábbis ez derül ki például a 13-as módosítóból. Azt is lehet persze, hogy egyáltalán nem kap tájékoztatást arról, hogy a személy hol él, de akkor ebből is van egy veszély, hogy az elkövető vagy a fenyegető esetleg mondhatja azt, azzal együtt, hogy, hogy ott van, hogy ő csak véletlenül van ugyanazon a helyen, mint az áldozat. Ez persze nevetséges, de mégis, hogyha ugyanabból az országból, ugyanabból a városból származnak, ebben az esetben is lehetne ezt alkalmazni. Véleményem, hogy jobb, hogyha ahelyett egy új ö, európai védelmi határozatot adunk ki, hanem hogy az elkövető ö, vegyék vissza az eredeti hazájába, ez legalább biztosítaná azt, hogy az az állam, amely eredetileg kiadta a határozatot, az majd eldöntheti, hogy mit tehet, illetve mi volt az igazi terjedelme a határozatnak ez egy olyan tendencia, hogy igazi problémák merülnek fel, a, és az el, tulajdonképpen az igazságszolgáltatást Európa egységesítése megy. Makovej, Mónika Makovei következik. Köszönöm szépen. A LIBE árnyék jelentés tevőjeként szeretnék három kérdésre kitérni. Először is ezek a 15-ös módosító, amely úgy rendelkezik, hogy amikor ezt az irányelvet végrehajtják, akkor a tagállamoknak meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek az áldozat védelmére, illetve meg kell hallgatni az elkövetőt, vagy aki ellen kiadták a határozatot tehát ennek az irányelvnek a célja, hogy gyorsan védelmet adjon az áldozatnak, akkor egy kicsit értelmetlen ez a dolog, mert az, aki a védett személy, az már kérte egyszer a védelmet, tehát akkor miért kellene még egyszer meghallgatni. A másik pedig a 13-as módosítóban van az, hogy tájékoztatni kell mindkét felet az intézkedésekről. Azért ezt nézzük meg egy kicsit gondosabban. A másik dolog, amit fel szeretnék vetni, az pedig a tízes módosítóval kapcsolatos, és arra utal, hogy a végrehajtó államnak lehetősége van arra, hogy hozzon olyan intézkedéseket, és itt idézem, amelyik jogilag függetlenek a kiadóhat állam intézkedéseitől. Szerintem ez is nagyon veszélyes, mert ebből önkényesség is létrejöhet, és hogyha egy egészen más intézkedés hoz valaki, akkor megint csak egy eljárást is kell lefolytatni. Tehát szerintem ez nem biztos, hogy jó. Tehát szerintem ez mindenképpen megvizsgálandó. A harmadik dolog, itt is fel van a listámon, és megemlítem, mert külön, két különböző véleményt hallottunk, hogy a potenciális áldozatot hogyan fogalmazzuk meg. Az áldozat aztán egyértelmű mindenkinek, valaki ellen van egy határozat, és ebben az esetben van egy áldozat, jogi szempontból ez egyértelmű. A lehetséges vagy potenciális áldozat, mert mind a két szóhasználat van, nem szeret nem tükrözi a ez, ez nem működik jogi kifejezésben. Ha kiadnak egy határozatot, akkor ez a személy ez áldozat. Az, hogy lehetséges áldozat, akkor mindenki, aki egy adott helyen van, ahol esetleg valami történhet. Tehát ez jogilag nem megfogható. Tehát ezt még egyszer nézzük meg, ezt a megfogalmazást. Köszönöm, Szilvia Koszta asszony következik. Grazie Presidente. Intanto, mm, come Shadow Rapporteur della Commissione FAM... De... Árnyék jelentéstevőként a Nőbizottság részéről szeretném eh, elmondani, hogy eh, köszönjük mindkét eh, jelentéstevőnek, hogy nagyon jól működtek együtt, és ez nagyon fontos, egy rendkívül fontos eljárásról van szó. Hasonlóképpen szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament jogi szolgálatának is, mert egy kitűnő véleményt készített számunkra, és nagyon világosan, mérehatóan elmagyarázta, hogy hogyan is tudjuk értelmezni ezeket a különböző módosító indítványokat. Tehát például a tanácsnak a javaslatát. És nem kérdőjelezném meg a ö, ö, jogalapot, hanem tulajdonképpen még messzebb is megyünk, mint ami az eredeti szövegben van. A 82-es cikk A, illetve D pontját, és egy jobb értelmezését kapjuk a az Unió szerződés harmadik cikkének, illetve az egységes Lisszaboni szerződésnek. Hogyha visszatérünk a kölcsönösség kérdésére, hogy a, amit a tagállamok hoznak, Fontos az állampolgárok joga is, függetlenül attól, hogy hol élnek Európában. Az egy különböző bűncselekmények ellen védelmet kapjanak, ez még erősebb jogalap, mint amit mi eredetileg valójában kértünk. És még egy felvetés. Én most általában a, a védelemről beszélek, nem csak a nőket érinti ez, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy statisztikailag, sajnálatos módon a nők gyakrabban áldozata ilyen cselekményeknek, de itt vannak a kiskorúak is, és köszönöm egyébként a két jelentéstevőnek, hogy külön felhívták a figyelmet a kiskorúak védelmére, a, például említették a jogi képviselő szerepét, amikor például családjogi ügyekről van szó, de gondolnunk kell más áldozatokra, potenciális áldozatokra is, például szó volt az áldo- a tanukról, vagy olyan személyek, akik valamiért veszélyben vannak. Tehát jó, hogyha a szöveg általában veszélyeztetett személyekről beszél, annélkül, hogy bizonyos kategóriákat külön kiemelnénk. Van még egy dolog, amivel kapcsolatban ugyancsak köszönetemet kívánok kifejezni a jelentéstevőknek, arra gondolok, hogy az áldozatoknak valóban hozzáférjenek és megismerhessék ezt az intézkedést, ezt a lehetőséget. Már volt itt a 112-es cikkről is szó, meg a 20-asról. Az a személy, aki áldozat, vagy aki az elkövető, tájékoztatást kell kapnia arról, hogy európai védelmi határozat van érvényben ellene abban az esetben, hogyha más országba utazik, mert egyéb az, hogy az ingyenesség alapvetően e, alapvető fontosságú kérdés számomra, és az, csak úgy, mint az, hogy tájékoztatási kötelezettség van mind az áldozat, mind pedig a potenci- az elkövető számára. Olaszországban, hogyha már bevezettek egy védelmet, vagy egy védelmet, akkor a, az információt az erőszak elkövetők is megkapják, és így és ez már egy előrelépés. Ez egy fontos dolog, és remélem egyébként, hogy a különböző intézmények az álláspontjukat majd egyeztetik, mert a leglényegesebb az az áldozatnak a védelme, nem pedig az, hogy köl, nem csak az, hogy kölcsönösen a hatóságok elismerjék ezeket, még akkor is, hogyha európai intézetekről van szó. Elnök, Marina Janakutikis asszony, de csak nagyon röviden, mert nagyon csúszásban vagyunk, úgyhogy most már sietnünk kell, úgyhogy kérem, hogy tényleg csak nagyon röviden, mert vannak további kérdések is, úgyhogy kérem, hogy csak gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan. Egy nagyon kitűnő ötlet. Szerintem ez egy olyan kérdés, amin tudunk együtt dolgozni, egy igazi európai fogalomról, felfogásról van szó, de nagyon sok a problémás terület nem csak a nőkre védelmére, hanem a különböző közlekedési bűncselekményekre, egyebekre és férfiakra, nőkre egyaránt kiterjed. Két dolog. Ez egy fontos, hogy ez egy erős, jól megalapozott jogszabály legyen, és a jogalap szerintem a jelenlegi szakaszban nem kellően erős. Kollégám egyébként azt mondta, hogy a jogalap az egy nem a jogalapról van itt leginkább szó, hanem az áldozatról, és az áldozat természeténél fogva nagyon bizonytalan helyzetben van. Tehát ha van egy jogszabály, amit támogatja őket, az segíti. A második dolog, hogy létrehozni egy jogszabályt, az nem elegendő, ez minden országban nem fog működni, és ez csak téves reményeket ébresztene, és adott esetben a, az áldozat sokkal nagyobb veszélybe kerül, mint hogyha nem mozdulnak ki az adott országból, ahol kiadták a határozatot. Tehát szerintem ezzel többet kellene foglalkozni, nagyon gyorsan akartunk előrelépni. Elnök, köszönöm szépen! Köszönjük a különböző felvetéseket, és különösen azt, amit a jogi szolgálat adott. Még Ezio Perillo úrnak megadom a szót, hogy válaszolhasson néhány specifikus kérdésre, amit feltettek. Kérem, hogyha lehetne, akkor röviden, ezt nagyra értékelnénk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a hozzászólásokat, illetve a méltatását a jogi szolgálat munkájának. Nem tudom, hogy mielőtt kimegyek a ebből a teremből nem lesz -e szükségem nekem is védelmi határozatra az elnökség részéről, de vállalom a kockázatot. Az első kérdés, ami felvettett némi kétséget, ez Kirkop asszonynak a kérdése a jogalappal kapcsolatban és hogy ebben az irányelvben sok a bonyodalom, és felvetődött annak az a kérdése, hogy a lehetséges áldozat megfogalmazás vagy kifejezés fogalom ez mit jelent. Nem tovább bonyolítással fogjuk megoldani a problémát, a probléma már így is elég bonyolult, tehát ha további bonyolulmak vannak az új, új jellege miatt, akkor ez majd meg kell oldani. A módosítók azok majd csak ez jönnek. Ami a lehetséges áldozat fogalmát illeti, az Európai Védelmi Határozat egy nemzeti intézkedésre épül. Tehát minden egyes nemzeti hatóság, amelyik úgy dönt, hogy ki kell adni egy védelmi határozatot, és miután megvan már ez a nemzeti védelmi határozat, akkor lehet érvénybe léptetni az európai védelmi határozatot, éppen azért, hogy meglegyen ez a kiterjesztés. Ezzel kapcsolatban köszönetet szeretnék mondani Kriszbek asszonynak, miután elmondta, hogy ez egy csodálatosan jó ötlet, nem ö, követelem a szerzői jogot, maga az irányelv mondja, hogy in view to continue the safeguards of the protected person, ugye így fogalmaz maga a, az irányelv is, de hát egy konkrét személynek a védelme érdekében jön ez létre. Weber asszony azt kérdezte, hogy a hármas cikkel kapcsolatban, hogy a megelőző vagy a védelmi szakaszra kell-e hivatkozni. Ezen büntetőjogi kérdéseknél nyilvánvaló, hogy a védelem a másik eleme a megelőzés, tehát az érem másik oldala, mert itt egy támadó cselekményre van szó, amely adott esetben bűncselekményé válhat. Itten a lényeg a védelmen van. Mondok egy példát. A 84-es cikke a szerződésnek úgy rendelkezik, hogy a parlament és a tanács együttes döntés keretében hozhat olyan intézkedéseket, amivel a tagállamok tevékenységét segíti vagy támogatja a bűnmegelőzés területén. Itt a bűncselekmény megelőzése ez azt jelenti, hogy határon átnyúló hatással rendelkezik például a szervezetbűnözés, a maffia és egyebek. Tehát itten már a bűncselekménynek a jellege a határon átnyúló. Itten a mi esetünkben a jogsértés az nem határon átnyúló, hanem mondjuk házasságon vagy háztartáson belüli, viszont a személynek kell biztonságosan közlekednie. Hogyha van egy személy, akit egy családon beli erőszak fenyeget Olaszországban, hogyha elmegy, vagy átmegy egy másik tagállamba, ahol ö, továbbra is fennállnak a veszélyek, tehát ott is védeni kell ezért vetődött ez fel, de majd meglátjuk konkrétan, hogy ez a védelmi, európai védelmi határozat egy új szabadsághoz kapcsolódik, az, hogy biztonságban és jog igazságszolgáltatásnak megfelelően lehessen közlekedni. Tehát az a lényege, hogy ez legyen teljes mértékben közösségi. És akkor itt még visszatérek, és ezzel be is fejezem, Kosztászonynak a felvetésére, ez abból a szempontból érdekes, hogy hogyan lehet értelmezni ezt a védelmi határozatot. Kosta asszony említette, hogy figyelembe kellene venni nem csak a nőket, hanem a kiskorúakat természetesen, és a tanúkat is. Sajnálatos módon, saj, vagy mondhatjuk inkább úgy, hogy szerencsére a ez a védelmi határozat nem vonatkozik a tanúkra, és egyébként ez világosan megfogalmazásra is került. A, a tanú az amiatt lenne védendő, mert tanúskodott. Itt nincsen arról szó, hogy egy bizonyos viselkedése következtében védjük a szemét, hanem azért, mert a személy ö, erőszaknak van kitéve, mert ö, természeténél fogva, mert nő, lehet, hogy ezért, nem azért, mert elment tanúskodni, vagy olyan magatartása volt, hanem a természeténél fogva bizonyos esetekben, bizonyos körülmények között védelmet követel. A másik pedig az elismeréssel kapcsolatban, amit Weber asszony említett és amit kizártunk, mint a bíros, nemzeti bíróságok közötti kölcsönös elismerés. Az irányelv a 9-es cikkben beszél arról az európai az Európai Védelmi Határozat elismeréséről rendelkezik. Tehát a végrehajtó bíró, tehát a másik tagállam bíróságának mindössze csak azt kell megvizsgálnia, hogy az európai paramétereknek megfelele. Már itt nincsen a nemzeti szemlélet, tehát mindössze annyit kell ellenőriznie, hogy a 9-es cikkben foglaltak teljesülnek-e, de ezek az európai feltételek nem a saját tagállamának a feltételei. Tehát ez a hozzáadott érték. Köszönöm szépen, elnök úr! Sí. Monsieur Perillo, we remind you that Köszönöm szépen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítások előterjesztésének határideje június 9-e déli 12 óra. Tehát június 9, addig várjuk a módosításokat, és most köszönöm az összes képviselőnek, hogy sikerült ezt lezárnunk, és így most akkor át is térhetünk a következő napi rendi pontunkra. Ez a 14-es. Emlékeztetnék arra, hogy a 13-as pontot töröltük, úgyhogy most a házasság felbontására és a különvállásra alkalmazandó jogterületén létrehozandó megerősített együttműködés jóváhagyása a következő pontunk, a Római, Róma 3 a LIBE és a Júri Szakbizottság dolgoztak ezen együtt. Emlékezhetnek arra, hogy 2008. októberében az Európai Parlament a konzultációs eljárás keretében jóváhagyott egy véleményt, amelyet amely által módosítottuk a bizottság javaslatot. Most azonban a megerősített együttműködésről van szó, és ezért konzultálnak az Európai Parlamenttel. Ennek a konzultációnak a tárgya az a rendelet, amely által életbe léptetjük ezt, a, ezt az anyagot. Nem alakult ki konszenzus a tanácsban, nem sikerült megállapodást elérni, és most Géphárt asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szeretnék ma a tartalmi részletekbe menni, hiszen június 10-én ezt részletesebben megtehetjük majd, akkor több idő áll rendelkezésünkre, csak az eljárást szeretném megvilágítani, hogy a képviselők is tudják, miről van itt szó. Valójában az Európai Bizottság 2006-ban egy törvénytervezetet terjesztett elő, a Nizzai szerződés alapján, de a Lisszaboni szerződés alapján is azonban a családjog területén, valamint a kölcsönös elismerés területén az egyöntetűség kell, hogy érvényesüljön a tanácsban. Kiderült azonban, hogy ami az vállások a házasság felbontásának kölcsönös elismerését illeti, egész egyszerűen az Unióban nincs egyöntetűség. Éppen ezért a tanács 2008. júniusában hivatalosan is megfogalmazta azt, hogy nem érjük el ezt az egyöntetű döntéshozatalt, éppen ezért fel kell függesszük az eljárást. Ugyanakkor évente körülbelül 16 millió házasság megkötésére kerül sor különböző nemzetiségű állampolgárok között, és ennek megfelelően magas a vállások száma is. Számos bonyodalom kapcsolódik ehhez, gyakran nem egyértelmű, hogy ki az illetékes bíró, mely tagállam jogrendje alapján kell kimondani a házasság felbontatását. Éppen ezért gyakran nem találnak a párok alkalmazandó jogot a vállás céljából. Éppen ezért előadóként a múltkori, a legutóbbi ciklusban, miután egyeztettem ezzel a szakbizottsággal, az akkori biztossal, Barró úrral beszéltem arról, hogy nem lenne talán érdemes az megerősített együttműködést kezdeményezni a tagállamok között, hogy amennyiben lehetséges, megoldjuk ezt a problémát a polgárok számára. Ugyanis nem halaszthatjuk el a végtelenségig ezt a problémát, és tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés sem feltétlenül nyújt megoldást az elkövetkezendő öt évben. A Lisszaboni szerződés értelmében kilenc állam szükséges a megerősített együttműködés kezdeményezéséhez. Kilenc állam ezt valóban kezdeményezte is. Franciaország, Románia, Bulgária, Magyarország, Ausztria, Spanyolország, Olaszország, Szlovénia és Luxemburg voltak a kezdeményező országok, tehát pontosan kilencen gyűltek össze, időközben Németország, Belgium és Litvánia is csatlakoztak. Ők is kijelentették, hogy szeretnének csatlakozni. Görögország visszavonta, Görögország visszatáncolt. Én azt kérném még egyszer, hogy fontolják ezt meg újból. És az illetékes jogi szolgálattal beszéltem, a Juri Szakbizottságban pedig Zvivka úrral, a, ő az illetékes, és megvitattuk azt, hogy hogyan szeretnénk eljárni. Mivel Június 3-án és 4-én ülésezik a tanács, és ott a megerősített együttműködésről szeretnének döntést hozni, ezért a jogi szakbizottság döntését előzetesen kell meghozni. Remélem, hogy mindenki egyetért velem, mert azt mondtam, hogy nem szükséges, hiszen ugye a jogalapról van szó, nem szükséges, hogy a jogalap kérdésében egy véleményt dolgozzunk ki, hanem jóvá hagyjuk azt, hogy a Libe szakbizottság ma szavazzon, annak érdekében, hogy elindíthassuk ezt az eljárást, és akkor tényleg az érdemi munkát is megkezdhetjük. És azt abban állapodtunk meg, hogy erős, megerősített együttműködést szeretnénk. Ugye megerősített együttműködés nincs a szakbizottságok között, de erős együttműködésre törekszünk a tartalmi kérdések tisztázásához. Ma 10 eh, órakor a jogi bizottság egyeztetett, szavazott eh, a jogi jogalap kérdéséről, és eh, jóváhagyták azt, hogy a tanácsban a megerősített együttműködés valóra válhat. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy jó lépés, mert ebben a kérdésben tényleg megoldásokat kell találnunk. Ami pedig ugye a tartalmat illeti, erről nem ma akartam beszélni, mert ezt egy későbbi alkalommal majd még tisztázhatjuk. Szvivka kollégával, a Júri Bizottság előadójával vagy a jövő héten, vagy azután fogok találkozni, és ha önök is egyetértenek, akkor ezt követően szeretnék az árnyékjelentéstevőkkel is találkozni a LIBE bizottság részéről, és azonnal tájékoztatnám önöket utána pedig június 10-én az érdemi vitát is megkezdhetnénk arról, hogy egyáltalán milyen messzire szeretnénk elmenni. Vannak ugyanis megvitatandó kérdések. Az eredeti bizottsági javaslat lényege az volt, hogy az illetékes bíró megválasztása, illetve az alkalmazandó jog kiválasztása legyen a központ, a tanács ezt némileg korlátozta, és azt kellene megbeszélnünk, hogy ezt a korlátozást tényleg el tudjuk-e fogadni, vagy nem tartjuk-e észszerűnek ezt bővíteni. De ezt majd június 10-én, miután az árnyékjelentéstevőkkel egyeztettem, jobban tudjuk tisztázni. Eldöntjük majd, hogy milyen irányba kívánunk haladni, és ha egyetértenek, akkor a tanácssal és a bizottsággal is párbeszédre törekszem, hogy kipuhatolozzuk, hogy ott milyen irányba szeretnének haladni, és akkor remélhetőleg haladhatunk. Informális szinten hallottam, hogy ha június 3-án és 4-én a tanács hivatalosan a megerősített együttműködés kezdeményezését jóvá hagyja, akkor ez lenne az első alkalom az európai jog történetében, hogy van még három egyéb tagállam, amely csatlakozna ehhez az eljárás annyira nyitott, hogy gyakorlatilag bármely szakaszban, és azt követően is, bármely tagállam, amely még nem vesz részt a folyamatban, bekapcsolódhat. Tehát nincs elsőrangú vagy másodrangú jog, hanem bármely tagállam részt vehet ebben a folyamatban. És jó lenne, hogyha majd egy későbbi szakaszban a 27 tagállam mind csatlakozna, de azt hiszem, hogy erre még egy kicsit várnunk kell. Köszönöm. Köszönöm, Géphárt asszony. Köszönöm a helyzet ismertetését a megerősített együttműködésről. Úgy tudom, hogy sem a tanács, soros elnökségesen pedig a bizottság nem kívánnak hozzászólni, úgyhogy akkor rögtön meghallgatjuk a képviselőket. Angelili asszony. Grazie, Presidente. Eh, io... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Géphárt asszonynak az ismertetést, és szeretnék hozzátenni néhány gondolatot, hogy megértessem ennek a, az intézkedésnek a fontosságát. A hivatalos adatok szerint 300 ezer házasság, nemzetközi házasság van évente az EU-ban. Házasságról beszélek. Elismert, törvényes házasságról. Természetesen másfajta kapcsolatok is jönnek létre. Ez a kérdés felveti, hogy mely jog alkalmazandó, hogyha különvállásra vagy vállóperre kerül sor. Jó, hogy a tagállamok megerősítést, megerősített együttműködést kérnek. Minden esetre először van ilyen jellegű eljárás. Ez sürgős kérdés. Az európai törvényalkotó késésben van a tényekhez képest. Aláhúzom, hogy ennek a joghézagnak az áldozatai a legsérülékenyebb személyek, gyakran nők, az egyik házastárs gyakran áldozat, de a kiskorúak mindenképpen. Gebhardt asszony személyesen is tudja, hogy nemzetközi ügyek származtak ebből, gyerekeket raboltak, raboltak el. Minden évben több ezer gyereket vesznek ki a szülő kezéből. Az egyik szülő nem tudja, hogy hol van a gyermeke. Azért, mert nincsen európai megfelelő eszköz az ilyen sürgős esetekben. Azzal fejezném be, hogy jó, hogy rugalmasabb rendszer legyen. Amikor csak lehetséges, elő kell segíteni azokat a megoldásokat, amelyek eh, mediációra alapulnak, mint kitüntetett eszközre. Különben azt tapasztaljuk, eh, hogy eh, versenyfutás van a bíróságra, amikor az egyik fél el akar válni, és megpróbálja ő kérni a vállást elsőnek a bíróságon. Azért, hogy több jogot kapjon a kiskorúakkal kapcsolatban. Ezt a magatartást nem szabad támogatnunk. Intervelt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon örülök hogy Gepárt asszony a ö, jelentéstevő, és így folytathatjuk egy nagyon kellemes együttműködést, amely már az előző mandátum alatt is tapasztalható volt. Mindenki európai megoldást szeretett volna, és nagyon sajnáljuk, hogy egy tagállam van, ö, talán ö, semmi rossz szándékkal, amely ezt nem támogatja. Ö, én is ismerek olyan eseteket, amikor a dozottá váltak ilyen esetben, mert a ö, vállásra ö, nagyon szerencsétlen körülmények között került sor. Ez könnyen helyesbitek, globális megoldás szükséges. A múltban hozott döntések nem kevesebb válláshoz, hanem több szerencsétlen körülmények között kimondott válláshoz vezetett. Kérdéseim vannak, és szeretnék információt kapni. Nem vagyok alkotmány ügyben szakértő, de szeretném tudni, hogy mi az Európai Parlament helyzete itt. A tanács korlátozott hatályt adott, a parlament szeretné ezt kiterjeszteni, megtehetjük. Szintén kérdésem van vele kapcsolatban, amit mondott ez megerősített együttműködést tesz szükségesé. Három tagállam szeretne még csatlakozni, szeretném tudni, hogy melyek ezek. Nem tudom, hogy az magam tagállama ehhez lesz elég bölcs, hogy csatlakozzék. Nem tudom, hogy az új kormány milyen lesz. Remélem, hogy a saját pártom lesz kormányban, akkor igen. Elnök, más képviselő nem kér szót, nincs több kérdés. Rendben. Akkor köszönöm szépen, hogy ilyen röviden sikerült megoldani és tudjuk tartani a napi rendet. Köszönöm szépen Géphárt asszonynak, hogy bemutatta a dokumentumot és újból szót kap. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Nem szeretnék az idővel gazdaságtalanul bánni. El kell kerülni, hogy ez a court shopping a nők érdeke ellen hasson mivel nincsen kölcsönös elismerés a vallásnak, valamit tenni kell. Melyik a három ország? Nos, nem tudok most választ adni. Vannak egyes információk, de a tagállamok kell ezt maguk jelezzék. Ami a hatályt illeti, nem tudom, hogy ki tudjuk-e terjeszteni, ezt a jogi szolgálattal meg kell vitassuk, még nem volt időm megbeszélni ezt. A lehetőségek keretén belül, hogyha a jogalap lehetővé teszi, akkor jó lenne megmutatni, hogy ez különösen a szívünkön viseljük, és a lehető legtovább megyünk a tagállamokkal. További konzultáció szükséges, ami a megerősített együttműködést illeti, konzultálni fognak velünk. Nincsen együtt döntés. Ezért nem is tetszik nekem a rendszer. az előző mandátum alatt is mondtam végig, hogy európai jog szükséges. Ez a legjobb megoldás, amely minden polgárnak biztonságot nyújt. Egyes tagállamok azonban ezt nem akarták, óriási fenntartásaik voltak. Elmentem ezekbe a fővárosokba, megpróbáltam a magunk odára állítani őket, de az egyik megmakacsolta magát. Nagyon sajnálom. A parlament azt mondta, hogy nem sikerült megállapodni, és leállt az ügy. Nehéz így európai szinten kezelni. Ezért kell a megerősített együttműködés. Minden esetre a dolgok haladnak a ö, játékban részt venni hajlandó országok minden esetre keresik a megoldást. A polgárok jogait próbáljuk garantálni. Elnök, köszönöm. Géphárt asszony további megjegyzés nincsen, akkor a következő pont következik, az pedig a 15-ös. Az európai közösségek és a Pakisztán közötti visszafogadásról szóló megállapodás egy ajánlás tervezetről van szó, Sógor úr az előadó. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy szeptemberben, 2000-ben a tanács mandátumot adott a Pakisztána való tárgyalásra, a visszafogadásra. 2007-ben véget ért a tárgyalás. 2008-ban folytatott a munka, és megszületett a tanácsi határozat. De a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament szerepe megváltozott jelentősen. A parlamenttel konzultálni kellett a szerződés előtt, és Lisszabon óta a parlament bele kell egyezzék a megállapodás megkötésébe. Sógor urat halljuk, majd az elnökséget és az Európai Bizottságot, ha szót kérnek, és eh, a eh, kollégák is szót kapnak. Sogró, öné a szó. Köszönöm szépen. Egy hónappal ezelőtt találkoztunk utoljára ebben a kérdéskörben, és azóta két fontos nemzetközi egyezményt ratifikált Pakisztán. Az egyik az a polgári és politikai jogok nemzetközi egészségokmánya, egyességokmánya, a másik pedig 1966-os, a másik pedig a kínzás, kegyetlen embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés ellen szóló 1984-es ENSZ egyezmény. Igaz, hogy a ratifikációs folyamat még nem ért véget, és ezért Pakisztán most ebben a pillanatban, amikor beszélünk, még nem kötelezte magát az egyezmények betartására, de előreláthatóan, mire a ma tárgyalt visszafogadásról szóló megállapodás érvénybe lép, már ezen egyezmények is érvényben lesznek. A jelentés tervezett megírása idején ezek az információk még nem álltak rendelkezésre, ezért a jelentés tervezett rövid indoklásának utolsó bekezdése még átfogalmazásra kerül, melyet írásban közlök. Másodszorban, <clears throat> amikor a visszaküldési egyezményről döntünk, vagy beszélünk, ez a múltkor is vita kérdése volt, a nemzeti tagállamok bíróságai, ha megbizonyosodnak arról, hogy a visszaküldendő személy emberi jogai eh, sérülhetnek, akkor eh, nem fogja visszaküldeni. Tehát azt tudom mondani, hogy amikor ezt az egyezményt megszavazzuk, bízunk még a tagállamaink bíráiban is. És erre egy konkrét esetet mondok, május 18-i hír, hogy amikor a terrorizmus gyanújával Abid Nasser és Ahmad Faraz Khan egyetemista diákokat Nagy-Britanniában letartóztatták, és a bíróság úgy döntött, hogy a két diák visszaküldése veszélyeztetné életüket, így Nagy-Britanniában maradtak, tehát nem, nem küldték haza őket. És végül, de nem utolsó sorban harmadszor ne feledkezzünk meg arról, hogy az emberi jogok betartását más módon, úton kell elérjük, ez a visszafogadásról szóló megállapodás elsősorban saját tagországaink és az unió biztonságát célozza meg. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Sogor. Before hearing... Köszönöm szépen, Sogor úr, és mielőtt a bizottságot és a tanácsot meghallgatnánk, kérdéseket is tudunk fogadni a tagoktól. Nem tudom, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Guillaume asszony. Kicsit bonyolult ez az eljárás, mert hát kérdéseink azok régóta vannak, az elmúlt korábbi két véleménycsere során is, meg a bizottsággal is talál, hol találkozunk, a Pakisztánnal kötendő egyezmény kapcsán, és akkor meg észrevételeket fogalmaztunk meg, és kérdések is felvetődtek. Ezek úgy tűnik, hogy ezek nem szerepelnek a jelentéskészítő indoklásában, és még csak visszhangot sem igazán kapnak ezek az észrevételek. Hát úgy találom, hogy Hát az egyezmény hiányosságairól sokat beszéltünk, de itten az indoklási rész kissé karikatúrának tűnik. Hogyha most lehet, akkor ezt felsorolom, vagy, vagy ezek mind olyan kérdések, amikkel nekem nagyon sok a kérdőjelem, és valami válaszokat is lehet ezekre találni. Először is úgy gondolom, hogy a az indoklási részben a kölcsönösségről van szó, miközben hát ugye nagyon jól tudjuk, hogy hát ez alapvetően azért mégiscsak egyirányú lesz, és nincsen szó itten annyira az uniós tagállamokba történő visszafogadásról, legalábbis így gondolom. Aztán azt is látok, hogy a pakisztáni állampolgárokra vonatkozik, de a harmadik országok állampolgárairól és köztük az afgánok. Ugye tudjuk, hogy ez a két ország, Pakisztán és Afganisztán, nem igazán jellemezhető a stabilitással. Tehát itt komoly kérdések merülnek fel a visszafogadott személyek biztonságával kapcsolatban. Másik dolog, hogy ugye retroaktív, tehát visszamenő hatályú lenne. Ami, az első dolog ezzel kapcsolatban, hogy úgy gondol, úgy tarthatjuk, hogy a pakisztánok vagy afganisztánok, akik az uniós területen vannak, ezeket mint blokkolt eseteknek kezeljük, mert ugye azt megelőzően érkeztek ide, hogy ez az egyezmény meg lett volna. A másik pedig, hogy hát ugye bizonyítani kellene, hogy a szerződés után történt a belépés. Aztán ez az egyezmény csak akkor érvényes, hogyha közvetlenül érkeznek az unió területére, általában nem ez szokott az eset lenni. Pakisztánból nem közvetlenül az unióba érkeznek az illetők, tehát itt mégiscsak utalni kellene arra is, hogy a Pakisztánnal való egyezmény, ez a törökországi megállapodást támasztaná alá, vagy segítené, mert ugye az befagyott. Akkor van még egy dolog, ami nekem zűrösnek tűnik a szövegben, és a jelentéstevő indoklásából sem derül ki több. Itten ezek a szabadtá, papír, utazási okmányoknak a kiadása ez nem megfelelő, és a másik, hogy a visszafogadási megalapodások, amiket az Unió és korábban más országokkal kötött az Unió, és amelyek most állnak tárgyalás alá, alatt nem történt utalás arra, hogy a kiskorúak is visszafogadhatóak lennének, ugyanakkor nincsenek benne explicit módon a szövegbe, illetve nincsenek kizárva. A másik, hogy a Pakisztán nem aláírója a Genfi egyezménynek, és bevallom, hogy a francia nyelvi változatban a hivatkozása a Genfi konvencióra ki kellene, hogy kihúzásra került, azért ez is furcsa, és a másik pedig, hogy a visszafogadott személyek nyomonkövetése és hát ez eléggé óvatos ez az egész a nemzetközi egyezmények figyelembevételével, és nem veszi figyelembe azokat az aggodalmakat, amelyeket a különböző politikai frakciók fogasztaltak meg. Tehát elég nehéz lenne ezt támogatni. Elnök, köszönöm szépen. Flótra asszony következik. Hát a ö, dinamizmus szempontjából nem biztos, hogy a legjobb, hogyha most adnak nekem szót, mert amit Guillaume asszony felvetett, azok nagyon jó kérdések, már volt alkalmunk ezekről beszélni, és a bizottságnak feltettük. Lehet, hogy jó lenne most, hogyha azért, hogy a kérdések sokszínűségét figyelembe véve esetleg a bizottság mondana valamit ezekkel, és majd utána folytatnánk a, a vitát. Én még hozzátennék annyit, Eh, bár ez is már említésre került, nevezetesen a határidők, mert a 30 napon túl a visszafogadási kérelmet úgy tekintik, hogy elfogadásra került és érvényes. Mi van a dokumentumok kiadásával akkor, hogyha a pakisztáni hatóságok nem reagálnak, nem válaszolnak? Ugye a legutóbb az értekezleten, ami az Európai Bizottság képviselőivel beszéltünk, azt mondták, hogy ilyen esetben lehet egy úgynevezett európai okmányt kiadni, aminek a jogalapja kisé homályos, esetleg a bizottság erről is szólhatna valamit, és még hozzátenném, hogy nekünk parlamenti képviselőnek és figyelemével az új kompetenciákat a Lisszaboni szerződés alapján eléggé nem túl jó az, hogyha a vegyes visszafogadási bizottság nem veszi figyelembe, illetve nem tervezi azt, hogy az Európai Parlament is részese legyen, különösen, hogyha a visszanem fordítási elvek megsértését veszük figyelembe. Ugye Afgán Pakisztánba visszaküldtek, Pakisztánok visszaküldik Afganisztánba. Hát ezek még az őskorból származó visszafogadási egyezményekben ilyen volt, de most ez elfogadhatatlannak tűnik a parlament számára, hogy nem vehetünk részt, illetve nem kísérhetjük figyelembe ezeket a visszafogadási megállapodásokat. Továbbá, kedves kollégák, Antonio Guterres maga sem tudta, hogy sírjon-e vagy nevessen, amikor említették, hogy milyen borzasztó nagy erőfeszítések törtek, amit a bizottság mindig elmond, hogy ezt a visszafogadási egyezményt elérjük, miközben politikailag, sőt erkölcsileg is az, hogy Pakisztán az első, amelyik a legtöbb menekültet bocsátja ki, gondolkodni kellene azon, hogy hogyan kellene visszafogadni. Pakisztán a legnagyobb menekült befogadó ország, hát azért egy enyhén szólva azért a józanész kellene figyelembe venni. Elnök, köszönöm szépen, Weber asszony, köszönöm szépen. Kicsiktelenül értem, és teljesen helyén való, hogy vannak aggodalmaink ezekkel a visszafogadási egyezményekkel kapcsolatban, Különösen, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ország mennyire demokratikus, mennyire tudja védeni az emberi jogokat. A másik ugyanakkor, hogy a legtöbb kérdéssel nem Pakisztánnal kellene vele foglalkozni, hanem a tagállamainknak kellene feltenni ezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy miért kellene tiltakoznunk az egyezmény ellen. Van visszafogatás, hogyha egy olyan határozat születik, hogy az illetőt vissza kell küldeni. Tehát az a tagállam, amelyik visszaküldi, annak meg a határozva, hogy milyen eljárásokat kell előzőleg lefolytatnia. Ezek különböző Európai Uniós irányelvekben benne vannak, és a nemzetközi jognak is meg kellene, hogy feljeljenek, amelyek kötelezőek a tagállamainkra nézve. Tehát az a személy, aki illegálisan tartózkodik valamelyik tagállamban, és aki ellen visszafordítási egyezményt mondanak, akkor ez a személy jogosult arra, hogy nemzetközi védelmet élvezzen, és egy másik szinten meghallgatásra kerüljön. Ez nem csak azokra vonatkozik, akiket adott esetben visszaküldenek Pakisztánba, hanem vonatkozik azokra is, akiket ö, ö, harmadik országon keresztül küldenek vissza. Tehát ez a személynek nek a helyzetét nekünk, a tagállamainknak kellene megvizsgálni. Tehát amikor aggódunk, hogy visszaadjuk Pakisztánnak, akkor valójában a mi tagállamaink azokkal kapcsolatban kellene, hogy kérdéseink vetődjenek fel. Tehát ez egy más megközelítése a kérdésnek. Mi történik azokkal, akiknek kell kapcsolatban az a döntés, hogy menjenek vissza. Ők a mi tagállamainkban nem legálisan vannak, legtöbben a befogadó központokban vannak. És nem hiszem, hogy ez lenne, amit ezeknek az embereknek biztosítani kívánunk. A megállapodásban, ha nagyon őszinték vagyunk, akkor vannak az a záraték, ahogy amikor nem küldhető vissza, és minden Európai Uniós jogszabályt és nemzetközi védelmi jogszabályt be kell tartania az adott személyekre, akik illegálisan tartózkodnak egy-egy államban, és természetesen a visszanemfordítási elvet is alkalmazni kell. Tehát ebből a szempontból Szerintem nem sok minden van, amit a pakisztániaknak kell felvetni, hanem sokkal inkább a saját ajtónk előtt kellene seperni. Elnök, köszönöm szépen. Ernst. dank. Köszönöm szépen. Szeretném feltenni a kérdést, hogy itt tulajdonképpen mire is törekszünk egy visszafogadási megállapodást szeretnénk kötni egy olyan országgal, amelyről száz tudjuk, hogy lényeges emberi jogi megállapodásokat nem tart be, nem is írt alá, és semmilyen szándék nem mutatkozott az érintett ország részéről. Egy megállapodást kívánunk kötni egy olyan állammal, amelyben az nők elleni erőszak teljességgel normális, ahol 7 éves korú gyermekek börtönbe kerülhetnek, ahol a homoszexualitást is büntetik, például, hogy cinikusan fogalmazzak. Azt hiszem, hogy politikai és erkölcsi felelősségre kell emlékeztetnünk, és tényleg meg kell fontolnunk azt, hogy mit akarunk egyáltalán, hogy akarjuk ezt egyáltalán. És még mielőtt a kérdést feltenném a bizottság és a tanács felé, fel, megjegyezném, hogy egy ilyen visszafogadási egyezménynek természetesen lesz hatása, ugyanis más országokkal, ahol egyáltalán nem tartják tiszteletben szintén az emberi jogokat, ott is lehet majd velük kötni ilyen megállapodásokat. Erre szeretnék emlékeztetni, hogy tényleg megfontoljuk azt, hogy mit is teszünk egyáltalán. Ami pedig a kérdéseimet illeti, teljesen nyitott az afgán kérdés. Nem kaptam még választ arra, hogy az afgánok, akik érintettek lehetnek, hogy ők milyen védelemben részesülhetnek, és hogyan kerülhető el az, hogy visszaküldjék őket Afganisztánba. Semmilyen biztosíték nincs erre, és amíg ez nem adott, addig nem tudom, hogy egyáltalán mit is akarunk és nem látom annak értelmét sem, hogy akár egy ilyen megállapodást támogathassuk. És mi van a hontalanokkal, a harmadik országok állampolgáraival? A légi úton beutazottak is érintettek lehetnek, ez szerepel itt az anyagban, de szeretném tudni, hogy itt konkrétan kikre gondolunk, milyen állampolgárságú személyekre. Továbbá a dokumentumok. Teljesen homályos itt a megfogalmazás, hogy az úti okmányokkal kapcsolatos jogi helyzet milyen. Egyszerű kérdésem volna. Az európai ö, menlevélre szeretnénk visszanyúlni, és ha igen, akkor azt szeretném tudni, hogy hogyan kívánjuk ezt szabályozni. A visszafogadással kapcsolatban egyáltalán nem eljárható, nem járható út az, hogy az Európai Parlamentet figyelmen kívül hagyjuk, főleg egy ilyen fontos kérdésben. Az Európai Parlament úgy tűnik, hogy semmilyen szerepet nem tölt be. De akkor egyáltalán miért kötünk ilyen megállapodásokat, vagy egyáltalán miért helyezzük őket kilátásba? És az adatvédelem, arról nem is beszélnék. Hogyan kívánjuk az adatvédelmet biztosítani? Afganisztánnal összefüggésben ezt egyáltalán nem értem. És végül azt szeretném tudni, hogy kétoldalú megállapodások Afganisztánnal léteznek-e már, illetve tárgyalásokat kezdeményeztek-e a tagállamok Pakisztánnal. Hol tartanak a tárgyalások, és milyen kétoldalú megállapodások születtek már eddig? Köszönöm. Danke. Mrs. Um, yes, thank you, Chair. Uh... Igen, köszönöm szépen, elnök úr, mondja Intfeld asszony. Továbbra is kérdések merülnek fel bennem. Mielőtt teljesen sikerül engem meggyőzni. Itt nem arról van szó, hogy milyen határozatot hoznak a tagállamokba, hogy kit küldenek vissza Pakisztánba. Nem erről szól ez ez releváns elem, mert a felelősségenek a határozatnak a tagállam vállán nyugszik. A tagállam be kell tartsa az összes releváns emberjogi szabályt. Nem vagyok jogász, nem vagyok bíró, de hogyha megnézve, hogy milyen döntéseket hoznak a tagállamok, kiket fordítanak vissza. Hát nem vagyok száz százalékig meggyőződve, hogy ez így jó. És szeretnék ezért további bizonyosságot szerezni. Másrészt pedig szeretnék egy kérdést feltenni a jelentéstevőnek ugyanis a legutolsó bekezdésben egyéb megfontolások azt mondja, hogy az Európai Unió minden megfelelő intézkedés meg kell tegyen, hogy a pakisztáni kormány alá írja az 1966-os nemzetközi egyezményt a polgári szabadságjogokról, illetve a kínzás és nem humánus bán, nem emberséges bánásmódot tiltó egyezményt. Pakisztánnak volt ideje aláírni ezeket az ezményeket. Hogyha ilyet írunk az állásfoglalásba, mi történik? Miért tennék meg? Eddig nem tették meg az utóbbi tíz évben. Mi oka volt Pakisztánnak nem ratifikálni ezen egyezmények ratifikálása legyen előfeltétele a megállapodás megkötésének. Köszönöm, elnök, köszönöm. Buzutil úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Osztom azokat az aggályokat, amelyek egyesek felvetettek és hogy milyen veszélyes Pakisztánba visszaküldeni embereket, hogy ott aztán megöljék őket. Hát ez nyomós érve. Itt szeretném megkérni a bizottságot, hogy hát javítson ki, hogyha nincs igazam. Én úgy látom, hogy ez a megállapodás nem használható eme okból. Erre. Nem ez a célja. Ez a megállapodás arra való, hogy az embereket visszaküldjék visszafordítsak, hogyha nincsen semmilyen védelmük az EU-ban, mert a mi hatóságaink, nemzeti hatóságaink bíróságunk így döntöttek. Csak ezekben az esetekben, amikor nem kapnak védelmet Európában az illetők, lehet és kell őket visszaküldeni a megállapodás értelmében Pakisztánban. Azt hiszem, ez rendkívül fontos pont. Különben az egész képet meghamisítjuk ez ellen a megállapodás ellen rossz ogaból szavaznánk. Nem szabad ellene szavazni ennek a megállapodásnak, hanem megfelelő okból. Egyetértek Szofi és más érveivel, de logikailag végig kell vinni ezt az érvet, akkor semmilyen visszafogadási megállapodás nem lehet kötni senkivel, semmilyen országgal, mert esetleg nincsenek megfelelő emberjogi biztosítékok, amelyeket mi megfelelnek tartunk. A Nemzeti Bíróság kell meghozza a döntést, nem mi. Ezért a, nemzeti bíróság kapja meg ezt a hatáskört. Tehát legyünk elővigyázatosak. Ne dobjuk ki a csecsemőt a fürdővízzel. Ne szavazunk rossz ógóból, hamisokból a megállás ellen, mert különben rossz üzenetet küldünk az Európai Unióról. Itt ö, jogállamiság van. Ö, aki nem kap védelmet, azt ö, küldjék vissza. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mielőtt Sógor úr, a raportőr kapna szót, a bizottság és a tanács mondhassa el véleményét, bizottság válaszol a kérdésekre. Erre kap lehetőséget. Diedrik Pallemann úr, kére szót, tessék. Yes, thank you. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Még mielőtt részletesen kitérnék a különböző kérdésekre, Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ehhez az ajánlás tervezethez, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott és jó tervezet, úgyhogy köszönöm a munkáját. Azt hiszem, hogy a bizottság számára ez örvendetes általában. Nagyon sok kérdést intéztek a bizottsághoz, ezek közül ezek között vannak rendkívül technikai jellegű kérdések. Kész vagyok arra, hogy a részletekre kitérjek, de lehet, hogy itt részletesebb magyarázat szükséges. Minden esetre először is néhány általános megjegyzést tennék. Osztom azon megjegyzéseket, amelyeket néhányan megfogalmaztak, nevezetesen, hogy egyértelműen különbséget kell tennünk a visszafogadási, a visszaküldési határozat, illetve a visszafogadási folyamat között. A visszaküldés egy folyamat eredménye egy adott tagállamban, olyan valakivel kapcsolatosan, aki nem jogszerűen tartózkodik már az adott tagállam területén. És ezen folyamat során az összes biztosítékot figyelembe kellett venni. És természetesen, ahogyan Intfeld asszony megjegyezte, a nemzeti hatóságok hozzák meg ezt a döntést, de nem hiszem, hogy a mi hatáskörünkbe tartozna meg kérdőjelezni az adott tagállami hatóságok illetékességét. Ez egy teljesen más lapra tartozik. Az Unióban a munkát az alapján végezzük, hogy bízunk, megbízunk az illetékes hatóságokban, ami a visszafogadási folyamatot illeti, ez egy egyértelműen administratív folyamat, itt a tulajdonképpeni fizikai visszaküldésről van szó, amikor az adott szemét származási országába küldik vissza, és ezt hangsúlyoznám, mert noha ez a megállapodás elvileg kilátásba helyezi azt a lehetőséget is, hogy valakit visszaküldjenek, aki nem pakisztáni állampolgár. Hogyha megnézzük a harmadik országok állampolgáraival foglalkozó rendelkezést, akkor a gyakorlatban ezt alig ha fogják alkalmazni, hiszen nagyon szigorúak a feltételek. Tehát a visszafogadási folyamat, ez a tulajdonképpeni administratív folyamat, amely lehetővé teszi az adott személy visszaküldését a tagállamból, ebben az esetben Pakisztánba. Elhangzottak kérdések a kölcsönösséggel kapcsolatban. Valóban a gyakorlatban ez gyakorlatilag az EU-nak, illetve tagállamainak kedvez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy rá kényszerítenénk egy megállapodást Pakisztánra, hiszen ez egy tárgyalási folyamat eredményeképpen született, 5-6-7 évet vett ez igénybe, és azáltal Pakisztán szintén kedvező haszonra tett szert. Hogyha megnézik az egyéb megállapodásokat, akkor láthatóvá válik, hogy a jogszerű migráció, illetve a vízumpolitika tekintetében előnyökre tett szert az ország, és a megállapodás során is nagy engedményekre tettek szert részünkről. Tehát itt nem olyas valamiről van szó, amit rákényszerítettünk volna Pakisztánra. Pakisztán egy nagy, hatalmas ország, és az EU-nak nem áll módjában ilyen megállapodásokat bárkire is rákényszeríteni, Pakisztánra sem. Egy másik pont pedig, a közös visszafogadási megáll- bizottságra vonatkozott. Az Európai Parlament részvétele ebben nem tervezett. Ez a bizottság egy technikai bizottság, amely monitorozza a megállapodás végrehajtását. Ebben képviselteti magát az Európai Bizottság a tagállami szakértőkkel együtt. És Számos ilyen bizottság létezik, ezek rendkívül technikai jellegű munkát végeznek, és valóban a technikai kérdéseket tanulmányozzák, mint például azt, hogy milyen dokumentumokat fogadunk el azok mellett, amelyek a megállapodásban is szerepelnek, milyen problémák merülnek fel. Tehát itt rendkívül technikai, részletes kérdésekről van szó. Nem hiszem, hogy az Európai Parlament amely nem foglalkozik ugye ezen megállapodás végrehajtásával. Nem hiszem, hogy különösebb érdeke fűződne ahhoz, hogy jelen legyen egy ilyen bizottságban. Mi természetesen a parlament számára lehetővé tesszük, hogy betekintést nyerjen a jegyzőkönyvekbe, az ülések jegyzőkönyvébe, nem csak Pakisztán, hanem egyéb megállapodás esetében is, olyan megállapodások esetében, amelyek már hatályosak de a parlamenti képviselők részvétel ezen bizottságokban úgy vélem, hogy nem egy jó ötlet. És elhangzott egy technikai kérdés az úti okmányokkal kapcsolatban is. Mi történik az úti okmányokkal, a 30 napos határidő lejárta után. Nos, ha megnézik a megállapodást, akkor abban az szerepel, pontosan a kettes cikkben az állampolgárok visszafogadásával kapcsolatban az szerepel, hogy, hogy a megkért tagállam úti okmányjal látja el az illető szemét, amely szükséges a visszatéréséhez. Nos, ez az úti okmány legalább 6 hónapig lesz érvényes. És ezen 6 hónapos időszak során, ha az érintett személy nem tért vissza, akkor további 40 nappal meghosszabbítják az úti okmány hatáját. Nem tudom, hogy a kérdés a lassé passéra vonatkozott-e, mert ez az európai okmány nem szerepel ebben a megállapodásban. A pakisztáni hatóságok kiadnak egy úti okmányt, amelynek hatája legalább hat hónapos lesz, és adott esetben ez meghosszabbítható. Nézzük csak, mi is volt még. Yeah, okay. Igen, az afgán kérdés. Nos, ez a megállapodás nem arról szól, hogy afgán állampolgárokat visszaküldjünk Afganisztánba. Amikor megkaptuk ezt a mandátumot, akkor egy afgán visszafogadási megállapodásról is tárgyaltunk a tanácsi következtetések értelmében. Abban az szerepet, hogy afgán állampolgárok önkéntes visszaküldéséről is tárgyaljunk. ez a megállapodás, tehát alapvetően pakisztáni állampolgárok visszaküldésével foglalkozik. Természetesen elképzelhető, hogy afgán állampolgár visszaküldésére is sor kerül, hogyha eleget tesz a megállapodásban szereplő feltételeknek. De hangsúlyoznám, hogy ezen feltételek nagyon határozottak, hiszen Fontos, hogy vízummal vagy tartózkodási engedélye rendelkezzen az illető személy Pakisztán részéről. Kérdés, hogy hány olyan afgán állampolgár lesz, akinek érvényes vízuma vagy Pakisztán által kiadott tartózkodási engedélye lesz az útlevelében. Tehát itt nem arról van szó elsősorban, hogy afgán állampolgárokat küldjenek vissza, hanem pakisztáni állampolgárokról van szó. Elhangzott ugye Törökország is, Nagyon sok eh, illegális eh, bevándorló érkezik az EU-ba Törökországon keresztül, és eh, közülük sokan valóban pakisztáni állampolgárok, és ezt a megállapodást fel lehet használni arra, hogy feltartóztassuk ezt az áramlatot, mert ez egy valóban komoly probléma jelenleg. Milyen egyéb harmadik országbeli állampolgárokról van szó? Nos, elvben gyakorlatilag bármilyen harmadik országbeli állampolgárról szó lehet, amennyiben eleget tesz a megállapodásban lefektetett feltételeknek. Kétoldalú megállapodások. Először is megjegyezném, hogy az összes tagállam visszaküld jelen pillanatban pakisztáni állampolgárokat Pakisztánba beleértve azon menedékkérőket, akiknek kérelmét elutasították. Ami pedig a kétoldalú megállapodásokat illeti a tagállamok, illetve Pakisztán között, ezek nem léteznek, kivéve az Egyesült Királyság esetét, amely egy egyetértési megállapodást kötött néhány évvel ezelőtt, de ami a többi tagállamot illeti, nem kötöttek kétoldalú megállapodást Pakisztánnal. Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam az összes kérdést, nagyon szívesen válaszolok még egyéb kérdésekre, amennyiben szükséges, és akkor ennyi lenne részemről. Köszönöm szépen. Palmán úr, most pedig az elnökség részéről Burgos úr szó. Jó napot kívánok! Nos, nem ez az első alkalom, hogy eljövünk ide, és a pakisztáni visszafogadási megállapodásról beszélünk. Hallgattuk a képviselők kérdéseit, megjegyzéseit, és mindenek előtt azt szeretném megjegyezni, hogy a tanács számára rendkívül nagy jelentőséggel bír ez a megállapodás. A visszafogadási megállapodások ugyanis a bevándorlási politika alapvető részét képezik a tagállamok esetében és az unió esetében is ha nem kerül sor egy közösségi megállapodás megkötésére, akkor a tagállamok két oldalú megállapodásokat köthetnek, de természetesen itt sokkal nagyobb bonyodalmak jelennek meg, mint eh, akkor, hogyha az Európai Unió eleget tesz a bevándorlási politika terén eh, felelősségének. Ami Pakisztánt illeti, a tanácsban eh, mandátummal bíztuk meg a bizottságot, hogy tárgyaljon, és a tárgyalások eredménye rendkívül örvendetes. Tudjuk, hogy ezek nem voltak egyszerűek, de úgy gondoljuk, hogy a végeredmény nagyon is észszerű, és ezt teljes mértékben támogatjuk. Ugyan ezen okból kifolyólag egyetértek azon válaszokkal is, amelyeket a bizottság képviselőitől hallhattunk, ezeket is teljes mértékben támogatjuk. Minden esetre szeretnék érinteni néhány olyan kérdést, amely leginkább aggasztja a képviselőket. Először is, ami az emberi jogokat illeti. Egyértelmű, hogy az unió tagállamai kötelezettség vállaltak az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, de szeretném hangsúlyozni, hogy a visszafogadási megállapodás akkor lép életbe, miután ellenőriztük, hogy az érintett személy jogai érvényesülnek. Tehát miután megállapítottuk, hogy jogosult a nemzetközi védelemre, illetve biztos-e, eh, hogy nem sérti meg a visszaküldés tilalmát. Amint ezen biztosítékok megvannak, ezt követően mondják ki a visszaküldési, a kiutasítási határozatot, és ekkor lép érvénybe a visszafogadási megállapodás. Tehát ez az utolsó szakasz miután eh, megbizonyosodtunk arról, hogy semmilyen probléma nem merül fel az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban minden egyes esetben. Egyéb kérdések, amelyek szintén eh, úgy láttam, hogy eh, aggasztják a képviselőket, ez a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy a megállapodás fő tárgya pakisztáni állampolgárok visszaküldése. Ez az, amit úgy gondoljuk, hogy az esetek többségében megvalósul majd. Ami pedig a harmadik országbeli állampolgárokat illeti, beleértve az afganisztáni állampolgárokat, itt kivételes esetekről van szó hiszen maga a megállapodás is leszögezi, hogy mely esetekben kerülhet sor visszaküldésre. Arról van tehát szó, hogy ezen személyek egy Pakisztán által kiadott vízummal, vagy pedig tartózkodási engedéllyel rendelkezzenek, vagy pedig Pakisztánból az Európai Unióba jönnek közvetlenül és illegális módon. Egy ilyen távoli ország esetében ez nyilván kivételes eset lesz. A harmadik országok állampolgárainak visszaküldésére akkor kerül sor, amikor valamilyen kapcsolatban állnak Pakisztánnal. De hangsúlyoznám még egyszer, hogy ezen személyekre ugyanazon biztosítékokat alkalmazzuk az emberi jogok esetében, mint máskor. Tehát nem küldjük vissza őket, ha csak ha meggyőződünk arról, hogy nem tartják ott tiszteletben az emberi jogokat. Hiszen tagállamként a tagállamok kötelezettséget vállaltak e tekintetben. Ezért pedig szeretném arra kérni önöket, hogy gondolkodjanak el egy ilyen megállapodás megkötésének szükségességén, és szeretnénk kifejteni, hogy egyetértünk az előadó tervezetével. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Sogor úr, ismét önni a szó, kérem reagáljon a kommentárokra, belértve a bizottság által adott válaszokra. A jogi rendszere kapcsolatban önni a szó. Éppen külön meg szeretném köszönni Weber és Buszuti kollégáimnak a hozzászólását, és természetesen a bizottság és a tanácsét, és nem fogok mindenre válaszolni, de kezdeném a végével, és Sophie Intveltnek válaszolnék. Igen, lehet, hogy a fordítás nem hallatszott elég tökéletesen, de ratifikálta mind a két egyezményt a parlament, és hogy nem a pakisztáni parlament természetes, és hogy nem bízik meg a, a bíróság döntéseiben, hát éppen az előbb említett nagy-britanniai példa mutatja, hogy habár terrorizmus gyanújával, fogták el őket, mégsem adta ki Nagy-Britannia, mert nem volt meggyőződve arról, hogy nem fognak sérülni, vagy sérülni fognak az emberi jogai. Én egy kelet-európai országból jövök, ahol nem sok bizalmam volt a az államban és egyáltalán abban a rendszerben, de igyekszem bízni az igazságszolgáltatásban. A nagy-britániai példa hát ha jobb, mint a holland. A Shadow az árnyék jelentő kérdezte, említette a, retroaktivitást, hát nincs szó erről. Ami pedig a kölcsönösséget illeti, illetve az emberi jogokat és, és egyéb kérdéseket, én csak nagyon szeliden jegyezném meg, meg a jó érzésről is szó volt, hogy hát azt kell mondanom, hogy lehet, hogy egy-két uniós tagországot a jó érzés és az emberi jogok be nem tartása révén ki kéne zárjunk az unióból ilyen alapon, mert sokkal nagyobb vagy legalább olyan nagy gondok vannak az emberi jogok területén mint akár pakisztánban de ezt csak úgy mellékesen jelzem meg, jegyzem meg ez nem a, a néppárt véleménye amit tolmácsolok. és ami pedig a jövőt illeti, a jövőben is a megállapodások hát úgy fognak történni a hogy nem lehet módosítani ezeket a szövegeket, hát meg kell változtassuk a szerződést ehhez. E, és végül pedig azt szeretném javasolni, hogy e, a, az árnyék jelentéstevőkkel és e, minden frakcióval hát valamikor a, a júniusi plenáris hetén Eh, fogunk találkozni, és, és azt szeretném javasolni, hogy még egyszer üljünk össze és beszéljük meg. Köszönöm szépen ennyi. We thank you. We understand. Köszönöm szépen, értjük eh, Sógor úr. Eh, tehát akkor az eljárás folytatásaként kapcsolatba fog lépni a sedokkal, az árnyékjelentéstevőkkel, és megvitatják a következő lépéseket, tehát a hogyan továbbot. Erről van szó, ugye? Akkor hagyjuk ezt a dolgot ennyiben a mai napra, és lépjünk tovább a következő pontra, ami a 16-os pont, ez egy nagyon fontos meghallgatás, amelyre sor fog kerülni. Az Eurojust éves jelentéséről van szó. Itt van az Eurojust elnöke, akit melegen üdvözlünk, Aled Williams úr. Kérem, jöjjön ide. Good to see you. We welcome Mr. Alec. Tehát üdvözlöm Alec Williams urat, aki az Eurojust elnöke, és aki az utolsó 35 percet fel fogja használni arra, hogy itt legyen velünk a Libe Bizottságban hallottuk már, amikor márciusban találkoztunk vele, amikor első látogatását tette ülésünkön, megtisztelte a Libe Bizottságot azzal, hogy megoszt néhány gondolatot az együttműködéssel kapcsolatban. Az olyan intézmények, mint az Eurojust a az igazságügyi szabadság és biztonság térsége tovább fejlődésének fontos elemei, fontos, hogy hogyan alakulnak a dolgok. 2002-ben jött létre az Eurojust, és ez a sajátos testület csak megerősíti, hogy szükség van erre az eszközre tehát meghallgatjuk azt, ami kiemelésre került a 2009-es évről szóló éves jelentésben. Williams urat meghallgatjuk, majd pedig e, vitát fogunk tartani, amibe beletartozik a bizottság és a tanács e, képviselete is. Öni a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! és köszönöm a kedves szavakat, illetve a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel, és bemutathatom a 2009-es éves jelentését az Eurojustnak. Talán egy 10-15 percet beszélnek, 10 percet mondja az elnök, 10 percet. Jó, köszönöm szépen. Tudatában vagyok annak, hogy eh, kivált bizottság, miután már voltam önöknél, és már szólhattam önökhöz, időnként déjà vu effektust fognak tapasztalni, de ezt nem ö, csorbítja két fejlemény, amely 2009-ben történt, ezek pedig az ö, az Európai Uniónak az igazságügyi együttműködési egysége, ami létrejött. Ez egy jelentős változás az Eurojust jogi hátterében, és az is új donság, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, illetve a Stockholmi program meghirdetésre került. Tehát ez a mi számunkra a házon belül is nagyon jelentős esemény volt. A másik dolog, amire koncentrálnék, ebben a rövid tájékoztatóban azok a változások, amik magát az éves jelentést érintik voltak ajánlások, amiket kaptunk az Eurojust éves jelentésére vonatkozóan. Úgy tudom, hogy önöknek is a kezükben van legalább angol nyelven ez a jelentés, és minden hivatalos nyelven is rövidesen rendelkezésükre áll majd a jelentés. Itten az esettanulmányokkal is foglalkoztunk, illetve hogy milyen akadályai vannak a bűnügyi igazságügyi együttműködésnek az unión belül. Ha megengedik, akkor egy nagyon rövid észrevétellel kezdném, hogy az Eurojust és a Libe Bizottság között a kapcsolat hogyan alakul. Mert, mint említettem, ez az első jelentés, amit a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után terjesztünk elő. Az első dolog, hogy az Európai Parlamentnek is van szerepe az Eurojust értékelésében. A 85-ös cikke a szerződésnek világosá teszi, hogy amikor az Eurojust szabályzat megjelenik, és 2012-től az Európai Parlamentnek szerepe lesz abban, hogy értékelje az Eurojust tevékenységét. A másik ide tartozó dolog, hogy vannak már lépések, amik történtek annak érdekében, hogy a LIBE bizottság tudja értékelni az Eurojust tevékenységét. Úgy gondol, számítunk arra, hogy a bizottság hamarosan ellátogat az Eurojusthoz, ez a hónap 29-én lesz, és a Libe Bizottság képviselői az Eurojusthoz el fognak jönni, és ott fogunk tartani egy informális munkacsoportülést, éppen az új rendelkezések alkalmazására vonatkozóan, amit a tagállamoknak is majd alkalmazniuk kell. És úgy gondolom, hogy azok a témák rendkívül érdekesek lesznek a bizottság tagjai számára. És még egy észrevételem van, hogy a bizottság már jelezte, hogy figyelembe véve a felmentvény megadását az Eurojust költségvetésével kapcsolatban, ezt, ezt ahhoz kötti, hogy, hozzá, hogy értékeli az Eurojust teljesítményét. Tehát a bizottság mindenképpen kapcsolódik az Eurojust munkájához. Tehát csak nagyon röviden szeretnék az Eurojust munkájáról beszélni, ami a munkánknak a lényegét teszi ki és a hágai elhelyezés is tekintetben fontos. Két fő címsorunk van, ami kiemelkedik a jelentésből. Az első, hogy a tagállamok továbbra is és egyre nagyobb esetben fordulnak ügyeikkel az Eurojusthoz, illetve adnak át ügyeket. Négy, amióta létrejött 2002-ben az Eurojust, a kör, hétszeresére nőtt az ügyek száma az Eurojustnál ez a növekedés, ez évről évre folyamatos volt, és ha megnézzük a 2009-es adatokat, a 2008-ashoz képest 15%-os volt a növekedés az ügyek számát illetően, amelyeket átadtak az Eurojustos, és amelyeket regisztráltunk a rendszerünkben. Jelenleg körülbelül 1400 ügyel foglalkozunk évente az Eurojustnál, és valószínűleg helyes, hogyha azt mondjuk, hogy a legnagyobb népesség számú országok, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország és Lengyelország használják leginkább, és a tendencia ebbe az irányba megy, az Eurojust számadatait figyelembe véve. Tegnap láttam már, hogy az elmúlt öt hónapban idén már nagyjából 600 ügyet rögzítettünk. A további fő területek az Eurojust mindennapi munkájában a koordinációs ülések az elmúlt évben 131 koordinációs ülést tartottunk, és szerintem ez az, a, ahol az igazi hozzáadott értéket tudjuk termelni az, bűnügyi egy, az igazságügyi együttműködés területén. Itt egy ügyész, egy vizsgálóbíró az egyes tagállamokból részt vesznek, eljönnek az Eurojusthoz, együtt leülnek az asztal mellé, és megbeszélik a stratégiát, a taktikát, ami egy konkrét ügyhöz kapcsolódik, hogy milyen nehézségek vannak, és hogyan hárítható ez el, például joghatóság, illetékességi kérdések, időzítések a különböző tagállamokban, és ezeket az ügyeket ilyen pontosan megvitatják ez gyakorlatilag a mindennapi munkánk. De amint említettem, 131 ilyen koordinációs ülést tartott a múlt évben az Eurojust, és kettő harmada ezeknek a koordinációs üléseknek több mint három tagállam részvételével történtek. Másik dolog, ami ugyancsak bátorító, hogy a 131 koordinációs ülésből az Europol is részt vett ezekben, amelyik ugyancsak Hágában van, körülbelül egy harmadában az üléseknek az Europol is jelen volt. Tehát ez nagyon jó. Tehát a tendencia megint csak nagyon hasonló. Már eddig az elmúlt öt hónapban, tegnapig 61 koordinációs ülést tartottunk Hágában. És még egy utolsó kérdés a koordinációs ülésekkel kapcsolatban illetve a mindennapi munkánkkal kapcsolatban. Hangsúlyozni szeretném azt a szerepet, amit az Eurojust játszik a vegyes nyomozó, bizot, nyomozó csoportokban. Az Eurojust a központja a közös nyomozati tevékenységnek az uniós szinten. Második dolog, az Eurojust aktív részt vállal az alap, pénzalapoknak a kezelésében, amit a bizottság biztosított a közös nyomozásra. Tavaly kaptunk először egy ilyen pénzalapot, hogy közös nyomozati csoportokat működtethessünk. Ez sikeres volt, és múlt év végén érkezett meg ez a öt közös nyomozati csoport kapott finanszírozást az Eurojuston keresztül a múlt évben, és tekintettel a sikerrel, és hogy milyen sikeresek voltak ezek a nyomozó csoportok illetve a pénzfelhasználása, körülbelül 2,1 millió eurót fogunk kapni a további feladatokra a jövőben. Ebben tekintetben az Europollal is együtt dolgoztunk, és készítettünk egy kézikönyvet a közös nyomozó ö, csoportok számára a gyakorlati szakemberek részére a tagállamokban. Ez nagyon sikeres volt, és most már valamennyi uniós hivatalos nyelven rendelkezésre áll ez a kézikönyv. Nem tudom, hogy már túlléptem-e a 10 percet, nem mondja az elnök úr. Ha megengedik, akkor még egy dologról szeretnék beszélni. Érdemes ezzel röviden foglalkozni. Azért, mert ezt később adták oda az Eurojustnak, ez pedig az azon írtosítása azon nehézségeknek, amik az igazságügyi együttműködés nehezítik ha volt alkalmuk végig megfontolni az erőfeszítéseket. Két nagy területe van a nehézségeknek, amiket azonosítottunk. Az egyik nehézség, vagy egyik nehézségcsoport, ezek a gyakorlati nehézségek nyilvánvalóan mindig van forráshiány, amikor a bűnüldözésről és a határon átnyúló bűnüldözésről van szó, ez mindig fennáll de emellett van még az is, hogy a prioritásoknak a megfelelő sorolása az unió belül, illetve határon átnyúlva. Ha például vesszük egy szervezett bűnöző csoportot egy tagállamban, és ez a szervezet bűnöző csoport egy másik tagállamban szerzi az áldozatait, akkor nyilvánvaló, hogy különböző gondok és nehézségek lesznek a sikeres felgöngyölítésben és bűnüldözésben napjainkban. Ezek nagyon technikai jellegű nehézségek, tehát itt például joghatósági kérdések merülnek fel. Az a ö, tagállamban működő szervezet bűnöző csoport egy olyan tevékenységet fejt ki, ami nem az a bűnöldöző szer, ország bűnöldöző szerveihez tartozik. Teljes gyakorlati szempontból nehéz lesz itten a rangsorolásban hogyha az áldozatok az A tagállam, nem az A tagállamban vannak, hanem a B tagállamban, akkor nyilvánvaló, hogy az egyik tagállamban hozott döntések erre kihatnak. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez a, az elhelyezkedés, hogy a bűnöző az egyik tagállamban, a, az áldozatok egy másik tagállamban találhatóak, ez helyből problémát okoz a sorrendben, illetve, és ezt fogják látni az éves jelentésben, különösen a határmenti tevékenységekben. A másik nehézségcsoport, csoport, arra vonatkozik, amit általánosságban kulturális vagy jogi problémák. E, nagyon sok aspektusa van ennek is természetesen. Nyilvánvaló például a különböző tagállamokban különböző jogrendek vannak, és különböző szerepe van az ügyésznek, a bírónak, vagy a nyomozónak. Csak egy egyszerű példát veszek. Például, eh, amikor egy eh, eh, szállítást követünk, azt, hogy egy szállítást felügyelet alá helyezünk, ehhez bírói engedékel szükség van a rendőrség közreműködésére és az ügyészségre is és amikor átmegy a szállítmány a határ, tagállami határon, akkor élessé válik a probléma, mert az engedélyezési eljárás is problémásá válik, és hogy milyen eszközök használhatóak fel az Európai Uniós jogszabályok értelmében. Ezek a nehézségek megvannak a például a bizonyíték elfogadhatósága tekintetében is. És úgy gondolom, hogy már az időm lassan kitellett, úgyhogy gyorsan tovább lépek. Még nagyon röviden említeném zárásként. Az éves jelentésnek van egy másik része, amelyik a partnereinkkel foglalkozik az unión belül. Szeretném megemlíteni először is az Európai Igazságügyi Hálózatot, ami kiemelt partnerünk, az Eurojust-ban, és reméljük, hogy a június 29-i ülést tekint, követően, ahova egyébként a Libe Bizottságot is meghívtuk, a kapcsolat és a munka megosztás az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat között javulni fog. További másik nagyon fontos partnerünk az Europol, és a múlt évben jelentős előrelépés történt. Egy új együttműködési megállapodást írtunk alá az Europollal, ami biztosítja azt, hogy jobb legyen az információ csere a két szervezet között. Korábban az információ csere olyan volt, hogy amikor szükséges, most pedig formális, konkréttá vált, és remélhetőleg aktív is lesz, hála ennek az új együttműködési megállapodásnak. Korábban már jelent már említettem, hogy az Európol részt vesz a koordinációs üléseinken, ami a legjobb, sőt most már ők is elkezdtek koordinációs üléseket tartani, ami igencsak jó számunkra, vagy dicséretesnek tűnik. 19 közös elemzési fájlunk is van, és végezetül még egy példát mondanék arra, hogy az Eurojust hogyan működik, és ez nem a 2009-es jelentésből veszem ezt a példát, hanem egy konkrét esetből, ami összehozta az Eurojustot és az Europolt. Volt egy iszlámista ö, terrorista csoport finanszírozásának az ügye, ez Olaszországból indult, teljesen világos volt, hogy a finanszírozása a terrorista tevékenységnek emberkereskedelemből származik, és elsősorban indiai szubkontinensről származó személyeket, valamint kábítószer csempészet ilyet is használtak ennek a, erre a finanszírozásra. Volt koordinációs ülés az Eurojust szintjén, és ennek az eredménye az volt, hogy egy sikeres európai letartóztatási parancs került kiadásra, és sikerült ezt az iszlamista szervezetet hát így megfogni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen azt, hogy bemutatta már, de azt is, hogy az idő kereteket betartotta. Most így lehetőleg többen hozzászólhatnak. A kiadott változat úgy tudom, hogy eljutott a képviselőkhöz a teljes elemzéssel a munkáról, amely 2009-ben történt, most pedig a képviselők következnek. Kérdések először Lambrinidis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. William Szorat üdvözlöm először a kérdésem. A végén hallott példával kapcsolatos a terrorizmus finanszírozásával mint nyilván tudja, a SWIFT megállapodás értelmében meg lehet vizsgálni az amerikai adminisztráció kéréseit, amikor SWIFT információt kérnek, olyan tények alapján, amelyek számukra ismeretesek és terrorizmus gyanúsítatjaira vonatkoznak. A kérdésem a következő. Milyen fajta engedélyezéshez van kötve az, hogy potenciálisan, hogyha szükséges, ezt a szerepet játszák a, a, önök a Eurojust, hogy az információt kiadják. Elnök. Köszönöm. Nem, Weber. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Williams úrnak a prezentációt. Sok sikert kívánok a munkához. Szeretnék többet megtudni azon problémákról, amelyekkel szembe találta magát a Eurojust. Nagyon örülök a jó aspektusoknak természetesen. Tudom, nem könnyű változtatásokat végrehajtani, de sikerült. Szeretnénk, hogyha nagyobb jogkörök lenne a jövőben, de ehhez kellene hallani a problémákról, mert akkor szólna róluk például a közös nyomozó csoportok, a tagállamok esetleges vonakodása, nehézségekről szólt. Jogi, kulturális eltérésekről, de nagyon sietett az előadásom végén. Ha lehet, erről szeretnék többet hallani. Hogyan kezelik ezeket a fajta kérdéseket, amelyekkel találkoznak? Köszönöm. Jó. Elnök, köszönöm. Giacolino képviselő. Sí, presidente. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Williams úr, figyelmesen hallgattuk az előadását. Nagyon sok részletet közölt velünk a tevékenységeiről, Igen, hogyha az angol csatornát hallgatja, akkor a kettes csatorná. Tehát eh, nagyon eh, részletesen eh, tájékoztatott bennünket, 700 esetről tájékoztatott az első öt hónapban, beszélt a koordinációs ülésekről, a közös nyomozócsoportokról, a pénzügyi forrásokról. Tehát a helyzet az, hogy a Eurojust láthatjuk, hogy nagyon is aktív. Volna egy egyszerű kérdésem. Az Európai Védelmi Határozattal foglalkoztunk a mai napon, és itt is beszéltünk egy együttműködési megállapodásról több tagállam között. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. A Eurojustot bevonják az úgynevezett megelőző együttműködés folyamatába, hogy a később megvitatandó témákat, amelyeket ugye a Libe és majd a plenáris is megvitat, tehát, hogy mindez következetes legyen, összhangban legyen mindazzal, ami a Eurojust számára fontos, hiszen arról is gondoskodni kell, hogy a jogrend önmagában véve következetes és összhangban van, és elérhetjük azokat a célokat, amelyek elérésére a Eurojust is törekszik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? Bronz úr. Thank you, Mr. President. Uh, will the European Köszönöm szépen, elnök úr az európai letartóztatási parancsot ott is fogják használni olyan országban, ahol az illető büntény nem büntény, de olyan ország bocsátotta ki, ahol az bünténynek, jogsértésnek számít. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Jehemer úr szót kér. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos kérdésem volna, de mivel kevés az időnk, ezért a következőt kérdezném. Először is köszönöm Williams úrnak a tájékoztatását, ami a koordinációs üléseket illeti, konkrétan a joghatósági összeütközéseket. Szeretném, hogy nevezzem meg egy példát. Kik azok, akik részt vesznek az ilyen joghatósági összeütközésben? Kik az érintettek? A tagállam, az illetékes bíró, Spanyolország esetében ez az Audiencia Nacional, illetve a legfelsőbb bíróság, vagy egy elsőfokú bíróság, tehát kik érintettek az ilyen joghatósági összeütközésben. Köszönöm szépen. Talán még mielőtt megadnám a szót ismételten Williams úrnak, van még lehetőség arra, hogy a bizottságot és az elnökséget is meghallgassuk, vagy mégsem. Úgy látom, hogy senki nincs itt a bizottság, illetve az elnökség részéről, úgyhogy akkor Williams úr, megadnám önnek a szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy össze-vissza válaszolhatok egy kicsit az elhangzott kérdésekre. Először azonban Lambrinidis úrhoz fordulnék, ami a SWIFT-et illeti. A Eurojust információt kap. Azt hiszem, hogy messze menőleg a tagállamok részéről. A mi szerepünk, ahogyan az a Lisszaboni szerződésben is szerepel, abban rejlik, hogy támogassuk és erősítsük a nemzeti nyomozati hatóságok közötti együttműködést. Tehát az információ eljut a Eurojusthoz, méghozzá a nemzeti bűnöldözési és nyomozati hatóságok részéről, de ugyanígy eljuthat a Eurojusthoz más partnerektől, más európai szintű partnerektől, Gondolok itt különös tekintettel a Europolra, amikor ezt mondom. Tehát ezt háttérinformációként mondanám, hogy választ adjak a kérdésére. Az információ tehát, amely eljut hozzánk, bizonyos mértékig a hatóságoktól jut el a Eurojusthoz, és csak az információt szolgáltatók engedélyével kapcsolódik be a Eurojust ezen információ továbbításába. Gyakorlatilag a helyzet az, hogy egy tagállam, vagy például a Europol egy elemzési munkafájl keretében információt biztosít a Eurojustnak azért, mert a cél az, hogy a Eurojustnál meg lehet határozni, hogy kik egy nyomozat eljárás során a megfelelő partnerek. Tehát remélem, hogy ez némileg megválaszolja a kérdését. Ami pedig Weber asszony kérdésére vonatkozik, kérdezte, hogy milyen különböző problémák merülnek fel a Eurojustnál. Ezek valószínűleg az európai szintű partnerek esetében is felmerülnek. A leglényegesebb probléma az információ biztosítása a tagállamok részéről, és azt hiszem, hogy az új Eurojust határozat értelmében jelentős előrelépés történt itt. A határozat 13-as cikke értelmében kötelezettség lesz a tagállamokra nézve, amennyiben határon átnyúló esetekről van szó, hogy tájékoztassák a Eurojustot az ilyen esetekről ezen lényeges eseteket tehát a Eurojusthoz el kell jutatniuk, És így jut el tehát az információ Eurojusthoz. Úgyhogy ez az információ csere továbbra is létfontosságú lesz a Eurojust számára. Weber asszony azt hiszem említette a közös nyomozott csoportokkal kapcsolatos problémákat is. Ebben a tekintetben némileg jó híreink vannak. Nem akarok azért egy minden további nélkül optimista képet felvázolni, de a közös nyomozó csoportok esetében a számadatok javulnak. Azt hiszem, hogy tavalyig, az elmúlt másfél évben a nyomozott csoportokkal, a közös nyomozott csoportokkal kapcsolatban volt eh, némi gyanakvás, mert ezeket különösen bürokratikusnak eh, tartották, és eh, nehézkesnek tűnt a felállításuk, de ez a kép már változik, az emberek kezdenek hozzászokni a közös nyomozott csoportokhoz, kezdik látni, hogy milyen előnyökkel kapcsolódnak össze ezek, illetve a közös nyomozott csoportok látható, hogy lényegesen felgyorsíthatják a nyomozati eljárásokat, és a hagyományos együttműködési formák nehézségeit is felszámolják. Tehát meg könnyebbé vált már az együttműködés. Remélem, hogy ezzel néhány aggáját megválaszoltam. Jakolino úr felvetésére pedig a következőt mondhatom. A Eurojust szerepe, nos, van a határozatban egy konkrét rendelkezés, amely leszögezi, hogy amennyiben helytálló a Eurojust-at, konzultálhatnak a különböző európai parlamentben kidolgozandó jogszabályokról, amelyeket a bizottság terjeszt elő. És amennyiben helytálló, a Eurojust hozzájárul ehhez a folyamathoz, és eljön a brüsszeli találkozókra is, tanácskozásokra. Ez az európai védelmi határozattal összefüggésben lehet, hogy nem tartozik kifejezetten a hatáskörünkbe, de a jogalkotási munkához hozzájárulhatunk. És most Broms úr kérdésére térnék át, ami a kettős büntethetőséget illeti, illetve az európai elfogató parancsot. Egyértelműen az a helyzet, hogy az a 32 bűn cselekmény kategória, amely szerepel a kerethatározatban, amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy ebbe a besorolásba tartozik az adott bűncselekmény, a kettős büntethetőség az Európai Elfogató Parancs keret határozatának értelmében nem alkalmazandó. Hogyha nem tartozik oda a bűncselekmény, akkor a kettős büntethetőség érvényesül. És végezetül Diaz de Mera úr kérdésére utalnék, amely joghatósági összeütközéseket illeti. A tapasztalat a Eurojustnál azt mutatja, hogy azok, akik az ilyen joghatósági összeütközéseket a koordinációs üléseken megoldják, azon személyek, illetve azon hatóságok, akik döntenek arról, hogy tagállami szinten folytassák egy ügy tárgyalását, vagy sem. Példa lehetne egy vizsgálóbíró esete, például a spanyol jogrendben, vagy az Audiencia Nacional egy bírója, ő lenne akkor a kapcsolattartó személy a Eurojust irányába, és döntene a joghatósági összeütközésről, illetve arról, hogy egy adott ügy a tagállam hatáskörébe tartozik-e, és nem egy másik tagállam hatáskörébe. Tehát a résztvevő felek, ahogyan ön ezt említette, tehát hogy kik azok, akik részt vesznek egy koordinációs ülésen, és tisztázzák a Eurojust szintjén ezeket a kérdéseket. Nos, mérvadó ebből a szempontból, hogy tagállami szinten ők milyen hatáskörrel rendelkeznek. Remélem, hogy ez megválaszolta a kérdéseit. Köszönöm szépen, köszönöm Williams úr. Ha nincs egyéb észrevétel, akkor szeretném még egyszer megköszönni az ismertetését, és az éves jelentés nyomtatott változatban való kiadását. Számítunk arra, hogy a jövőben is együttműködünk önnel rendszeresen a Libeszak Bizottságban, és azt hiszem, hogy akkor sikerült lezárnunk ezt az ülést időben, de volna még egy bejelentésem, egy közlemény az új előadókkal kapcsolatban a koordinátorok ülését követően új előadókat neveztünk ki, Luhan úr, a kritikus infrastruktúrák előrejelzési rendszerével kapcsolatban. Fagyan asszony, ő előadó a vízumkönnyítéssel kapcsolatos jelentésnél. Bosznia és Albánia esetében, és Albrecht úr, ő az előadó az EU-USA adatvédelmi megállapodásról szóló jelentésnél. Ez lenne minden akkor a részemről és a Libe szakbizottság folytatja a munkáját délután három órakor. Köszönöm.